Jó napot kívánok, akkor kezdem az ülést svédül. Legutóbbi, ez legutolsó ülésünk a nyári szünet előtt a Nők és Egyénségi Bizottságra utolsó ülés a tervezett elfogadására kerül sor. Nem kaptam módosítási javaslatot, akkor elfogadottnak tekinthetjük. Második pont az elnök közleményei. Itt szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy módosítottuk egy kicsit a sorrendet. Nők elleni erőszak átkerült Paranova asszony kérésére. Hármas pont. közleményei a koordinátorok ajánlásairól. Nos, megkapták ennek a szövegnek a másolatát, példányát, hogyha nincsen ellenvetés a felfogadva következő ülések jegyzőkönyvek elfogadása, május 30, november 6, február 18, 19, május 29. Ezek a jegyzőkönyvek szintén elfogadás nyertek. Most pedig áttérünk az eszmecsere a soros litván elnökséggel. Itt van mellettem a litván elnökség képviselője. Nagyon örülünk, hogy fogadhatjuk a szociális munkaügyi minisztert, aki rátér az egyenlőségi kérdésekre. Pabedinszki ilyen asszony több ügyel foglalkozik, többek között a szociális munkaügyi kérdésekkel. Kérem anyol, azt mondja el, hogy egy egyenlőség terén mire készülnek, várjuk bemutatóját, majd munkájukat. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Tisztelt képviselők, elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy bemutathatom a litván elnökség prioritásait a nemeközi egyenlőség és a diszkriminmentesség jegyében. Most veszi át Litvánia az elnökséget Szeretnénk hozzájárulni hatásosan ahhoz, hogy a problémákat felvetjük, és hogy megoldjuk ezeket. Először elnök Litvánia az EU tanácsában. Érthető módon óriási felelősség ez nagyon örülünk ennek a felelősségnek. Óriási kihívás ez az országunk számára. A következő fél év során leginkább a konstruktív tárgyalásokra fogunk fókuszálni a tagállamokkal, az EU-n belül, hogy a lehető legjobb eredményeket érjünk el az elnökség során, tudjuk, hogy milyen fontos szerepet tölt be az Európai Parlament 500 millió polgár érdekében. Nagyon fontos szerepről van szó a döntéshozatalban. A litván elnökség alatt megpróbálunk konstruktív, produktív együttműködést elérni. Szeretném felhasználni az alkalmat és megköszönni önöknek, a találkozót a e, képviselőkkel a szakbizottságból, illetve a delegáció látogatását Vilniusban, a e, litván fővárosban. Szeretném aláhúzni, hogy elnöksége alatt Litvánia megpróbálja biztosítani e, a folyamatos problémamentes jogalkotást. Méltányosan próbálunk eljárni, közvetíteni a 18 hónapos ö, ö, trojka programot megpróbáljuk megvalósítani az EU minden tevékenységi területén, és a legfontosabb prioritásokat megpróbáljuk megállapítani. Azaz, folytatni azt a munkát, amelynek célja a ö, gazdasági, pénzügyi ö, kihívások legyőzése. Prioritásunk a növekvő és nyitott Európa. A pénzügyi irányítást megpróbáljuk stabilizálni, és a növekedést elérni különböző területeken, hogy a belső piacot mélyítsük és erősítsük. A 2020-as stratégiai agendát támogatjuk, valamint az európai szemesztert. Ez elválaszthatatlan a, a diszkriminálmentességhez, mentességgel és a, a polgárok jogával, az esélyegyenlőséggel. Mandátumunk keretén belünk nőjog, esélyegyenlőség, Nem meg egyenlősége pontosan a litván elnökség alatt a hangsúlyt a személyre tesszük a növekvő Európában ezt úgy tesszük, hogy a foglalkozási lehetőségeket növeljük főleg a fiatalok számára, a munkavállalók jogait megerősítjük, a szociális biztonságot és a tényleges esélyegyenlőséget nők és férfiak számára. Most pedig szeretnék rátérni a prioritások polgárainkra az mentességben és a nemek esélyegyenlőségben. Fontos tudni, hogy a nő és férfi méltányos egyenlő részvétele az élet minden területén a 2020-as stratégia megvalósításának záloga. Kivált kép a foglalkoztatásban és a társadalmi befogadásban Írországgal, Görögországgal, tudatai partnereinkkel a, a, aláírtunk egy nyilatkozatot április 13-án Dublinban. Közös prioritásokat állapítottunk ott meg. Ennek a célja hozzájárulni a gazdasági növekedéshez a nők fokozott gazdasági függetlenségéhez és a nemek esélyegyenlőségéhez. Bízom benne, hogy az eddigi konstruktív és hatékony együttműködés a trojka partnerei között kifoghatni pozitívan a céljaink elérésében kifejtett munkára. Mandátumunk alatt koncentrálunk az jogegyenlőségre nők és férfiak között. Ez főleg olyan politikai területeken fontos, mint a foglalkoztatás, hogy megfelelően tudjuk a végrehajtást megvalósítani. Ennek érdekében nem csak a tagállamok vezetése, hanem az intézmények is megfelelő humán és anyagi erőforrással kell rendelkezzenek. Úgy kell működniük, hogy a lehető legmagasabb szinten tegyék ezt meg a lehető legjobb minőségben. A Litványában erre már kísérletet tettünk. Kiválasztottuk a stratégiai dokumentumot, és megállapodtunk abban a nemek egyenlőségével kapcsolatban. Az intézményi működés a nemek közti egyenlőség megvalósulásának záloga nem csak papíron, nem csak jogalkotásban, hanem mindennapi életünkben. Az Európai Nemek közti Egyenlőségi Paktum és az Európai Bizottság stratégiája kimondja a jó kormányzást, mint előfeltételét a prioritások megvalósításának, amelyek szerepelnek a stratégiai dokumentumban. Az elért fejlődés mérés érdekében fontos európai szinten megbízható, összehasonlítható statisztikai adatokat gyűjteni előre meghatározott mutatók alapján a de facto egyenlőség nők és férfiak között, és ennek belefoglalása a különböző területek munkájába specifikus metódusokra szorul koordináció szükséges, az előrehaladás monitorozása, végül, de nem utolsó sorban az eredmények láthatósága. Szükséges továbbá elősegíteni a magán és közféra részvételét, valamint bevonni a kutatókat, akik a nemek egység egyenlőségével foglalkoznak, valamint a nőjogi szervezetek együttműködését elérni. Szintén fontos olyan eszközöket kidolgozni, amelyek ezen a területen szükségesek, például a nők és férfiak ráhatását a döntéshozatalra, illetve a képesség építést. Szisztemikus nemi esélyegyenlőségi index jött létre, ezt bemutatták június 13-án. Ez hasznos, az eredmények mérésében. mérésében. Elnökségünk alatt szerencsére hivatkozhatunk az összehasonlító tanulmányra, amelyet az esélyegyenlőségi ügynökség áll, intézet állított elő. Ez tartalmazza megfelelő mutatókat. A mutatók alapján összetudjuk hasonlítani a változásokat az intézményi rendszerekben, a tagállamokban, és változások hatását. Eme tanulmány alapján Litván szeretne következtetéseket levonni. A cél a tényleges esély egyenlőségi ráhatás. A tanács is foglalkozott a kérdéssel, és hat és a következő következtetéseket az EBSCO tanácsülés decemberben fogja levonni. Szeptember 13-án egy konferenciát rendezünk Vilniusban a pekingi akcióplatformmal kapcsolatban, és az intézményrendszerről meg fogjuk az európai szintű változásokat vitatni. A legjobb gyakorlatokat felsorakoztatjuk, és megvitatjuk, milyen módszerek, eszközök és hatások és hatékonyság tapasztalható. Ezen túl bemutatjuk azt a tanulmányt, amelyet az Európai eh, Nemeközi Egyenlőségi Intézet fogalmazott meg. Hálásak vagyunk eh, az önök szakbizottsága elnökének, eh, mert részt vesz a konferencián, A célja Litvániának, hogy megfelelő együttműködés legyen a tagállamok az európai intézmények között. Ennek érdekében egy szeptember 11-12-i újabb eseményre kerül sor Vilniusban. Elnöksége alatt Litvánia különös hangsúlyt fektet egy nagyon fontos kezdeményezésre, a nemek kiegyensúlyozottak aránya az igazgató tanácsokban. Itt nyilvánvalóan az egyensúly nem áll fenn. Ez az Európai Unió legfőbb vállalatait illetően 20%-ot nem haladja meg a nők aránya. Nagyon lassú a fejlődés. Néha egyáltalán nincs nő az igazgató tanácsokban. a nő képzettségi szintje meghaladja a férfiakét, ezért paradoxon, hogy a potenciált ennyire nem használják, amikor meg vannak a megfelelően képzett nők. Ezért kell fellépni, intézkedni EU szinten, és javítani a döntéshozatalban résztvevők között a nők arányát. Reding alelnök egy irányelvet javasolt az igazgató tanácsokban a nemek egyensúlyára. Ez az egyik legfontosabb ügy, amelyel kívánunk foglalkozni. A tanácsi viták azt hozták felszínre, hogy különböző a tagállamoknak a véleménye. Ennek ellenére konszenzus van Európában azzal kapcsolatban, hogy szükséges a nemek egyensúlyát helyre billenteni a gazdaságban. Nagyon örülünk, az Európai Parlament nincs egyedül, amikor megpróbálja a nemek egyensúlyát <clears throat> kialakítani a vezető eh, gazdasági grémiumokban. Ez nagyon jó kiinduló alap a kompromisszumokra. Figyelembe kell vennünk a különbségeket a tagállamok között és a vállalati törvények közötti különbségeket és figyelembe vesszük a jelenlegi igazgatótanácsi női jelenlét arányát. Figyelembe vesszük azt, hogy milyen intézkedéseket terveznek a tagállamok a nemek egyensúlyának megvalósítására. Az EBSCO tanácsban Írország már bemutatta, hogy milyen előrehaladás volt elnökség alatt. Most Litvániának fontos feladata megállapodást találni a tanácsban. Bízunk benne, hogy ez sikerül elérni. A legelejétől fogva a litván elnökségnek megpróbálunk jobb jogi átláthatóságot biztosítani az irányelvnek. Ez a kezdeményezés figyelembe veszi a nemzeti rendszerek jellegzetességeit, és lehetőséget biztosított, hogy a tagállamok a nekik legmegfelelőbb eszközt válasszák. Most pedig áttérek más témákra. mindannyian tudjuk, hogy az erőszakot kell családi, a nők elleni erőszakot csökkenteni kell. Erre is megvannak a megfelelő irányelvek és jogszabályok van irányelv az emberkereskedelem ellen, és van irányelv, amely kimondja, hogy a bűncselekmények áldozatai milyen védelemben kell részesüljenek. globális a megközelítése ezen kérdéseknek. A tanács elfogadott következtetéseket a családon belüli erőszakról. Ezek a következtetések felhívják a tagállamokat arra, hogy stratégiát alakítsanak ki a nőkeni erőszak minden formájával szemben, és a 2015-ös évet a nulla tolerancia évének nyilvánítsák a nők elleni erőszakban. Így látjuk, hogy a tagállamok érzik a felelősséget több területen, ahol fel kell lépni. Az Európai Bizottság a kezdeményezési jog EU szinten. A családon belüli erőszak látens az utóbbi időben a családon belüli erőszak kérdését nem régen megjelentették a nem közti esély egyenlőség mutatóban, és az egyik legfőbb problémaként jelölték meg. Itt is megpróbálunk áttörést elérni. Szeretnék köszönetet mondani az ír elnökségnek a munkájáért, amelyet kifejtett a nők elleni erőszak elleni küzdelemben. Az Európai Unió nevében Kathleen Lynch válaszolt a ezben elhangzott kérdésekre ezzel a problémával kapcsolatban. A nők elleni erőszak csökkentésére egy koordinált megközelítésre van szükség, több területen. Hatékony, globális intézkedésekre, amelyek bevonják az összes érdekelt felett. Oda kell figyelni a prevencióra, és a, az erőszak okainak kiküszöbölésére. Az erőszak lét Litvániának hála az ENSZ ülésszakán fontos témával lépett elő. Megpróbálunk további előre lépést elérni a több a tagállamokban. Az erőfeszítéseket folytatni kell, és eltökéltnek kell lenni a nők elleni erőszak minden formája ellen szintén fontos jogalkotási kezdeményezés, az az irányelv, amelynek célja az egyenlő elbánás megvalósítása, vallásfelekezet, illetve nemi irányultság fogyatéktól függetlenül ez az irányelv most ö, vita alatt van. 2008 óta a bizottságnál. Ez ö, fontos része az agendánknak. Szeretném aláhúzni, ö, hogy az irányelv ö, nagyon fontos területekre terjed ki a tanácsi viták nehéznek bizonyultak. Nem csak azért, mert az irányelv hatája összetett, hanem azért, mert a szerzés 19. cikke, amely a jogalapja ennek a javaslatnak, egyöntetű döntést, egyhangú döntést tesz szükségesé a tanácsban. Ez pedig a kompromisszumot nagyon nehézé teszi a tanácsi vita blokkolás alatt van, de a vitát folytatni kell, és meg kell próbálni elérni eredményt ebben a témában. Ez elnökségünk egyik célja. Írország jelentős előrelépést érintett fontos aspektusokban az irányelv területén. Litvánia folytatja Írország munkáját, megpróbáljunk, megpróbálunk tág konszenzus elérni a diszkrimináció megfogalmazásában és az irányelv hatájában. Ennek érdekében egy kérdőívet már kioszt, kiküldtünk a tagállamoknak, és ez segít a munkát a munkacsoportban. Ez lehetővé teszi, hogy megértsük azokat a problémákat, amelyekkel szembesülnek a tagállamok. Szeretném aláhúzni, milyen fontos a nők, a fogyatékkal élő nők jogainak védelme gyakran többféle diszkrimináció áldozatai a társadalmi kirekesztés kockázata náluk fokozott. Ezért fontos a fogyatékkal élő nők védelme, és ösztönözni részvételüket a gazdasági és társadalmi életben ez különösen releváns a nehéz gazdasági időkben. Szintén nagyon fontos biztosítani az életminőséget a fogyatékkal élő anyák és a fogyatékkal élő gyermekek anyai számára. Fontos integrálni őket a társadalomban kapjanak lehetőséget a közösségi szolgáltatások igénybevételére. Ezzel egyidejűleg fontos biztosítani, hogy az EU tagállamok felhasználják az új strukturális alapokat, még pedig ö, konstruktívan, hogy javítsák a fogyatékkal élők életminőségét és biztosítsák jogaikat. Elsősorban a nők védelmét, a fogyatékkal élő nők védelmét kell biztosítanunk, például az erőszak ellen, és méltányos élethez való jogot kell biztosítani számukra. Ennél még fontosabb talán a romák integrációja a romák jelentős részét teszik ki a fiataloknak. 6 millió roma van az EU-ban körülbelül az ő integrációjuk különösen fontos, fontosabb, mint valaha. A litván elnökség kezdete előtt a nemzeti roma integrációs stratégia született meg, és ajánlások ezzel kapcsolatban. Itt általános ajánlások vannak a tagállamok számára valamint integrációs intézkedésekre ajánlások az oktatásban, a lakhatásban, az egészségügyben és a foglalkoztatásban. A bizottsági javaslat nagyon fontos. A nemzeti roma integrációs stratégiák megvalósításában. Ne feledjük el, hogy a dokumentum aláhúzza roma nők és gyermekek jogait. Különösen fontos ez, amikor azt nézzük, hogy milyen a romák helyzet Európában, hogyan javítható ez. Támogatást várunk ebben a fontos kérdésben nagyon oda fogunk figyelni erre a kezdeményezésre tevékenységünk során. A decemberi EBSCO tanácson remélhetőleg sikerül jóvá hagyni ezt a javaslatot, és reméljük, hogy ez a kezdeményezés hozzájárul ahhoz, hogy hatékonyabban valósulja meg a romák integrációja a tagállamokban. Most pedig röviden átérnék egy másik fontos irányelvre, a terhes nőkkel kapcsolatban, illetve a nemrég szült és szoptató anyákkal kapcsolatban. Először is szeretném elmondani, hogy hálás vagyok az ír soros elnökségnek, amiért erőfeszítést tettek arra, hogy ezt a nagyon fontos területet előmozdítsák. Nyilván mindenki tudja azt, hogy nem egyszerű a helyzet ezen a téren, ezért szeretném az Európai Parlamentet felszólítani, hogy fontolja meg, hogy esetleg rugalmasabb lesz a jövőben ezen a területen. Természetesen szeretnénk mindenképpen konszenzust elérni az összes érintett fél részvételével. Jelen pillanatban az egyetlen dolog, amit bizton elmondhatunk az, hogyha a parlament és a tanács hajlandó közelíteni egymáshoz, akkor természetesen szívesen megvitatjuk részletesen az egyes kérdéseket. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, a figyelmüket, és remélem támogatnak fognak bennünket az elkövetkezendő hat hónap során, amely időszak tele lesz kihívásokkal. Nagyon fontos lesz ez az időszak Litvánia számára, nagyon nehéz is lesz egyben, és most elnök úr szívesen állok a képviselők rendelkezésére, szívesen válaszolok a kérdésekre, és várom a további vitákat, és tekintek a lehetőség elébe, hogy közösen megoldjuk a problémákat. Elnök, nagyon szépen köszönjük a miniszterasszonynak. Most pedig biztos vagyok, hogy a szakbizottsági tagok kérdéseket fognak feltenni. Először is a koordinátoroknak adnám meg a lehetőséget, hogy felszólaljanak. Gabriel asszony az első a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony, először is hat kívánjak sok sikert a litván elnökségre, és köszönjem meg ezt a prezentációt ma, amely nagyon sok aspektusára kitér arra a munkára, amelyet végzünk, és ezért egyre több kérdést kell feltennem. Hadd fogalmazzam meg, hogy a prezentáció nyomán milyen kérdések merültek fel bennem. Először is két általános téma. Aláhúzta az intézményi mechanizmusokat, hatékony mechanizmusokat. Melyek ezek a konkrét mechanizmusok? tudna erre válaszolni, és a tényleges életben ezek hogyan hatnak. Ezt várják a nők, ezt várják az európai polgárok. Szeretném tudni, hogy milyen prioritás sok vannak, hol fogják alkalmazni ezeket a mechanizmusokat. Második kérdés jelezte, hogy folytatják a nemek jobb arányáért megfogalmazott irányelvet a tőzsdén jegyzett vállalatok igazgató tanácsában. A tanácsi munkáról beszélt. Mi a litván elnökség álláspontja azzal kapcsolatban, hogy legyen kötelező ez az irányelv vagy sem? Mit tehet a litván elnökség, hogy garantálja a szöveg hatékonyságát. Harmadik kérdés, szeretném felhívni a figyelmet valamire, amire nem tért ki mégpedig a nemek közti bérkülönbségre, bérszakadékra. Most már vannak adatok, konkrét intézkedéseket kell tenni, hogy a szakadékot csökkentsük van most már 50 éve jogszabályunk, nyilvánvalóan nem olyan hatékonyan működik, mint szeretnénk. Ezzel kapcsolatban Bauer Edit, kollégánk jelentése hasznos, felhasználható. Úgy gondolom, hogy a litván elnökség előre tudná vinni az ügyet, és ez prioritás lehetne beszélt a nők szerepéről a gazdasági növedi, növekedésben a nő gazdasági részvételét úgy lehet ösztönözni, hogyha tudják, hogy nem fognak kevesebbet keresni, mint a férfiak, ha ugyanazt a munkát végzik, és ugyanaz a képzettség. Utolsó kérdés az erőszak elleni harc. Mi az álláspontjuk a az isztambuli egyezmény aláírásával kapcsolatban. A litván elnök elnökség mennyire támogatja ezt a kezdeményezést, konkrét intézkedéseket terveze, hogyan lehet a nemzeti politikát támogatni, hogy európai legyenek. Szeretném felhívni még a figyelmet egy olyan aspektusra, amely különösen közel áll a szívemhez. Mindig gondoljunk a világ maradék részére. A gondolok itt a külszolgálatra, külkapcsolatokra, a nő joggal kapcsolatban legyen hajthatatlan az EU, és ez legyen előfeltétele a külkapcsolatainak. Szeretném itt felhívni a figyelmet a konfliktusok során a nőket ért erőszakra ö, szeretném felvinni őket, hogy többet tegyenek az aktualitás. Erre minden nap emlékeztet, nem csak a Szahára és Malira gondolok itt. Köszönjük szépen. A következőnk a szocialista koordinátor Thomson asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszterasszony. Nagyon örülök, hogy ma ellátogatott hozzánk a szakbizottságba. az az örömért, hogy Vilniusban már találkozhattam önnel a delegációs úton, és nagyon kíváncsian várom az önök soros elnökségét. És el kell, hogy mondjam, nagyon nagy benyomást tett rám az önök hosszú-hosszú tartalmas listája a jövőbeni feladataikat illetően. Úgy gondolom, foglalkozni fognak mindazon fontos problémákkal, amelyek a nőket érintik, beszélt az nők elleni erőszakról, a mainstreaming problémájáról, és nem utolsó sorban a roma integrációról is szót ejtett. Itt a szakbizottságban foglalkozunk egy olyan jelentéssel, amely a roma nőkhöz kapcsolódó problémákról szól. Szükségünk van egy roma stratégiára, ugyanis az én hazámban például a politikusok és az emberek is úgy érzik, hogy nem tudják, mely irányba induljanak el a roma probléma megoldásában, nincsenek tapasztalataink ezen a téren. Egy európai stratégiára van szükség a probléma megoldásához. Emellett beszélt a, arról az irányelvről is, amely a tőzsdén jegyzett vállalatok igazgató tanácsi részvételére vonatkozik a nők részéről, Érdekelne, hogy a litván soros elnökség mm, konkrétan mit szándékozik tenni ebben a kérdésben. Nagy benyomást tett rám emellett a megkülönböztetés tilalmáról szóló irányelvvel kapcsolatos megjegyzése is. Egyik soros elnökség a másiknak adta tovább folyamatosan ezt a feladatot. A, a megkülönböztetés a munkaerőpiaci megkülönböztetést is érinti. Mi itt ugye szakbizottságunkban nem csak a nők jogaival foglalkozunk, hanem általános esélyegyenlőségi kérdésekkel. Vannak olyan országok, ahol az LGBT közösség szenved különböző problémáktól ezen a téren. Néhány héttel ezelőtt a Vilniuszi helyi önkormányzat visszautasított egy kérelmet egy LGBT felvonulásra vonatkozóan. Érdekelne, hogy ön mit gondol erről a megkülönböztetés tilalmáról szóló irányelvhez kapcsolódóan. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük szépen. Most pedig az egyéni képviselőknek adom meg a szót. Kérném önöket, hogy három percre korlátozzák fel szólalásokat. Blinkevis de asszony kap először is szót, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a miniszter asszonynak, hogy eljött hozzánk és meglátogatja szakbizottságunkat. Tudom, nem egyszerű a dolga, hiszen összességében három szakbizottságban látogat el ma, ha jól tudom. Illetve a héten, és tegnap már ö, bemutatta Soros elnökség programját két másik szakbizottságban. Rita Thompson kolléganőm nagyon jól mutatott rá arra, hogy a litván soros elnökség valóban sok-sok témával kíván foglalkozni, és igazi előmozdulást kíván elérni a nemek közötti egyenlőség területén. Én azt szeretném, hogyha igazi, kézzelfogható eredményeket tudnának elérni az elkövetkezendő hat hónapban. Tudom, hogy milyen lelkismeretesen felkészültek ezekre, erre a feladatra. Szeretném a kedves kollégák figyelmét felhívni arra a tényre, hogy a litván kormány két nagyon fontos irányelvet támogat, az egyik a megkülönböztetés telemáról szóló irányelv, a másik pedig a tőzsdénjegyzett vállalatok igazgató tanácsában való női képviselet, vagy részvétel. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy a soros elnökség aktívan tárgyaljon a szereplőkkel, más tagállamokkal, és áttörést érjen el. E két irányelv területén nagyon nehéz lesz, úgy gondolom, elérni a kézzelfogható eredményeket, az igazi haladást. Tudom, vannak olyan tagállamok, amelyek ellenzik, konkrétan ellenzik ezt a két irányelvet. A kérdésem tehát, úgy gondolja a soros elnökség, hogy valódi, valódi sikereket, valódi előrelépést tud elérni a két általam említett irányelv területén. Az utóbbi, tehát az igazgató tanács képviseletre való vonatkozó irányelve egyébként még itt az Európai Parlamenten belül is megoldásra vár. Továbbá, egy további kérdés, hogyan működnek együtt és mennyiben a Vilniusban található nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó intézménnyel, Továbbá érdekelne, hogy ez az együttműködés hatékony-e, avagy lehetne még javítani az együttműködésen, a tagállamok és az intéz, ezen intézmény együttműködésén. És még egy kérdés, ön említette, hogy a nemzeti, az intézményközi mechanizmusok javítása a céljuk. Megismételném kolléganőm kérdését, milyen konkrét intézkedéseket javasolnak a miniszterek tanácsában a célból, hogy ezek az intézményközi mechanizmusok valóban, illetve intézményi mechanizmusok valóban hatékonyak legyenek, hiszen a gazdasági pénzügyi válság miatt gyengültek ezek a mechanizmusok. Köszönjük szépen. Janakudákis asszony, az LCR e koordinátora is szeretne felszólalni, ezt egy kicsit későn vettem észre, elnézést kérek ezért. Öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Már azt hittem, hogy elfelej, megfeledkezett rólam. Köszönöm szépen ezt a kiváló előadást a miniszterasszonynak. Mindig nagy örömmel látom, hogy ha egy kisebb tagállam veszi át a soros elnökséget, Nagyon fontosnak tartom ezt, mert az azt példázza, hogy az Európai Unió mennyire demokratikusan működik, hogy egy bizonyos szinten mind egyenlőek vagyunk. Még akkor is, hogyha néha kifelejtenek minket a felszólalók listájáról, mondom ezt az elnök úrnak. De nagyon örülök annak, hogy átvették a soros elnökséget, úgy gondolom készen állnak erre. Erős soros elnökségre számíthatunk. A kvóta kérdésre szeretnék kitérni, nem titok, hogy én ellenzem a kvótákat. Arról fog szólni a vita, hogy a kvóták kötelezőek legyenek-e, avagy sem, és milyen mértékűek legyenek. Szeptember 18-án lesz egy erről szóló esemény, meg szeretném önt hívni erre. Az Egyesült Királyság néhány vállalatából érkeznek majd hozzánk vezető beosztású vezetők. Érdekes lenne ott meghallgatni a soros elnökség álláspontját. Beszélt a nők elleni erőszakról, teljesen egyetértek önnel, a zéró tolerancia a legjobb megközelítés ezzel kapcsolatosan. Örülök annak, hogy ön is elmondta ezt. Beszélt azonban az erőszak egy specifikus formájáról, amely a háttérben rejtetten lepel alatt jelenik meg. Az Egyesült Királyságban becslések szerint 46 ezer leánygyermekkel kapcsolatban hajtják végre ezt a gyakorlatot. Úgy gondolom tanulhatnánk más tagállamoktól ezen a területen, és meg kell vitatnunk, hogy hogyan járjunk el ebben a kérdésben, hiszen Hollandiát is érinti többek között ez a probléma. Örülök annak, hogy felkarolják az emberkereskedelem kérdését, és a gazdasági válság mélyülésével egyre rosszabbodik a helyzet. Mindenképpen szembe kell néznünk ezzel a kihívással. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Fetér asszony következik. Köszönöm szépen, elnök uram, miniszterasszonynak három kérdésem lenne. Köszönöm szépen, nagyon érdekes felszólalását. Az első kérdés a női férfi egyenjogúsággal kapcsolatos. Beszélt arról, hogy mozgósít a béregyenlőség érdekében Mária Gabriel aláhúzta, mennyire fontos aktívnak lenni ezzel kapcsolatban e, Bauer Edith e, asszony jelentésének ismeretében. Na, szeretnék hozzátenni valamit ahhoz, hogy mi szükséges ehhez a karrierek egyenlősége, esélyegyenlősége. Nagy különbséget látunk a férfi és női karrier lehetőségek között. Ez az egyenlőtlenség összefügg a bérek egyenlőtlenségével és a nők szegénységével, amikor nyugdíjba mennek. Szeretném felhívni a figyelmét erre a pontra szeretném, hogyha a Vilniuszi intézettel mozgósítanák magukat ezzel a karrier egyenlőtlenséggel kapcsolatban. Második pont, amelyel kapcsolatban szeretem volna aláhúzni valamit. Gazdasági válság idején a különböző tanulmányok kimutatták, hogy a válság hatása erősebb a nőkre, mint a férfiakra a nők munkájára és a nők és a férfiak munkájára, ha ezeket összehasonlítjuk. Szeretném, hogyha mozgosítás lenne ezen a ponton is, a válság azt jelenti, hogy a nők halkan visszavonultak, kivonultak a munka világából, nem a, a fizetett munka világából egészen pontosan. Ez jelentős probléma én is dolgoztam azon, hogy hogyan hat ki a válság a nők munkájára. Szeretném, hogyha felkarolnák ezt a témát, mert drámai a női férfi egyenjogúság szempontjából manapság ezen kereten belül. Azt hiszem, többen kértük, hogy 2014 a családi és a munka tevékenység összeegyeztetésének az éve legyen. Végül a harmadik pont, amelyel kapcsolatban ott kértem, az Európai Szociális Alap állandó előadója vagyok. Az ESSA szakmai integrációs alap, mint tudják. Ezt is jól fel kell tudni használni a nők, férfiak esélyegyenlőségének biztonságára Ebben a parban, parlamentben minden politikai párt egyetért abban, hogy a kohéziós alapok 25%-át pántlikázzák fel az európai ö, szociális alapban, ö, és a női az európai polgárok egyenlőségének előmozására fordítsák. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen. Gurmai asszonynak adom először meg a szót. Köszönöm szépen. Én vagyok az a szerencsés, aki elkísérhette az elnököt. Kedves miniszterasszony, a litván látogatáson is meg voltam győződve arról. Már akkor is persze nagyra értékeltem elkötelezettségét, és nagyon biztos vagyok abban, hogy jó tím fog előkészíteni minket. A litván elnökség fontos szerepet játszik a, nemek eh, egyenlőségében és a nők jogaiban. A gender egyenlőség messze elmaradt a prioritások között, és a válság kitörése óta, hadd mondjam el, eh, hogy Elizabeth kiváló jelentést eh, írt erről, én árnyékelődő voltam, és így igaz, ez egy csöndes válság a nők számára. Nem szabad, hogy a nők visszakerüljenek a kinderküse kértje modellhez, nem szabad, hogy újra otthon legyenek csak. Úgy gondolom, hogy ez az utolsó lehetőség. Hadd ismételje meg, amit Elizabeth mondott, hogy ez a lehet utolsó lehetőség, hogy valódi ö, sikerre jussunk még ebben a terminusban. A francia kormány által benyújtott törvénycsomag azt demonstrálja, hogy ha igaz és erős politikai akarat van, akkor megtaláljuk a lehetőséget. A jelenlegi válság még több egyenlőséget vár a nemektől. Ez egyfajta nyomás, mert hogyha nem lesz elegendő a nemek közti egyenlőség, akkor egyre több szegény nő lesz. A jelenlegi válság további egyenlőséget követel több demokratikus, szociális és gazdasági okok, ö, okoknál fogva, ezt mindannyian tudjuk. Az önök programjában, ahogy említette, a miniszteri konferenciát vannak erre mutató jelek. Nagyon örülök, hogy az elnök úr ott lesz, de hogyha majd a témáit meghatározná, annak külön örülnék, a prioritásokat. És úgy gondolom, hogy azt hiszem, hogy Párizsban szeptember 12-én lesz egy nőügyi konferencia, nem tudom, hogy ott lesz-e. Számítunk a következő hónapban az övönök vezető szerepére, és sok sikert kívánok. Két apró kérdésem van. A nők vezető szerepben és Women on Boardról beszélt, nyolc nő miniszter nem akarta aláírni. Ez is azt mutatja, hogy mi az Európai Parlamentben elköteleztük magunkat, hogy a nőkbe való beruházás az a legjobb, több nővel nagyobb a nyereség. Nem igazán értem, hogy miért nem fogja fel minden miniszter ezt az üzenetet. Stratégia kell arra, hogy ezt a nyolc férfit nyolc minisztert hogyan lehet meggyőzni, akik nem akartak ebbe a klubba belépni. Nagyon fontos, és természetesen tisztában vagyunk a tagállami ellenállásokkal. Kérdés, hogy több ez, mint szimbolikus szöveg, és hogyan lehet biztosítani ezt a fajta súlyt, és hogyan lehet ebből a válságból kikerülni. Megerősítve, amit Gabriella mondott, a nemek közti fizetéskülönbségre vonatkozóan. Így van, a nők két hónapot ingyen dolgoznak, és ez elfogadhatatlan. Ez súlyosan összefügg a válsággal. A nőkre a, a szegénység kockázata miatt ez sokkal nagyobb veszélyt jelent. Az anyaság irányelv természetesen van egy csodálatos Eh, alelnökünk eh, Edith Estrella, és egy gyalázat, hogy a tanács még mindig nem képes eh, további lépésekre. Úgy gondolom, hogy a nőknek igenis szám, nőkkel számolni kell. Köszönöm, és az utolsó Estrella asszony. Köszönöm szépen, elnök, az, elnök úr, én is Szeretném üdvözölni a miniszterasszonyt, és köszönetet szeretnék mondani azért, hogy a litván elnökség programját bemutatta. Sok sikert is kívánok mindazért, ahhoz, hogy ezt az ambiciózus programot végre tudja hajtani. A kérdésem természetesen az anyasági eh, szabadság irányelv átdolgozására vonatkozik. Sajnos ez a szöveg október óta, 2010 október óta a tanácsban nem jutott előrébb, és nagyon kevés időn van már hátra. Az európai parlamenti választásokat ugye jövőre, májusban tartjuk. Ez az oka annak, hogy ha bármit el akarunk élni, és lépnünk kell, már pedig minél gyorsabban lépnünk kell, akkor most kell lépnünk meg kell tudnunk mutatni az embereknek, hogy a, azt is, hogy öt évig az európai intézmények miért voltak képtelenek konszenzusra jutni. Pedig hát ez a szöveg olyan fontos kérdést tárgyal az európai családok számára. Egy olyan időpontban, ahol az állampolgárok bizalma az európai intézmények iránt rekord mélységekbe zuhant, mégiscsak jó lenne, hogyha végre egyszer egy pozitív jelet is tudnánk küldeni, hogy az állampolgárok bizalommal nézhessenek újra Európára. Miniszterasszony, szeretném tudni, hogy van-e arra lehetőség, hogy az önök erőfeszítéseire építve, és az ír elnökség munkájára építve és ezzel az ír elnökségnek is köszönetet szeretnék Kathleen eh, Lynch miniszterasszonynak személy szerint is köszönetet mondani, hiszen kiállt amellett, hogy ezt a dokumentumot végre kivigyük a zsákotszágból. A gazdasági válság mindig kifogás, alibi arra, hogy ne fordítsunk forrásokat a szociálpolitikára. Tehát figyelembe kell azt is venni, hogy nem csak a válság, nem csak a gazdasági válság súlyos, hanem az európai demográfiai alakulás is, sőt az lehet, hogy még rosszabb. Nos, ez a kedve, kezdeményezés különböző más kezdeményezésekbe ágyazva azt a célt szolgálja, hogy, ez a demográf, hogy ezt a fajta demográfiai eh, hanyatlást, igen, nyugtalanító hanyatlást végre megkerüljük. A demográfia most azt mutatja, ha persze nem sikerül megmondani a tendenciát, akkor Európa mai értelmezésében, formájában egyszer csak meg fog szűnni, el fog tűnni. A lakosság korosodása, az alacsony születési ráta mind oda vezet, hogy a lakosság egyszerűen csökken, ha mindezt figyelembe vesszük hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy újra meg újra elhangzik az az Európai Parlament részéről, tehát újra meg újra megismételjük, hogy végre lépni kell, és hogy végre konszenzusra kell jutni, akkor a tanácsnak is már azért kellene egy lépést tenni felénk. És neki is meg kellene tenni a maga dolgát azért, hogy meg tudjunk állapodni. És eh, végre egy olyan szöveget kapjunk, olyan szövegben állapodjunk meg, amely az európai családok elvárásának és reményeinek megfelel. Amíg azonban nem sikerül párbeszédet tartani, amíg nem sikerül egymással végre beszélni, addig azt sem fogjuk tudni, hogy miben értünk egyet és miben nem. Éppen ezért a legfontosabb az, hogy először is a párbeszédet kezdjük el, hogy a tanács és a parlament elindítsa ezt a párbeszédet, és aztán majd megnézzük, hogy mit lehet elérni együtt. Az Európai Parlament újra meg újra jelezte, hogy rugalmas, közös megoldást tudunk találni a tanácssal. Nyitottak vagyunk, és úgy gondolom, hogy a tanács is ugyanilyen jeleket fog majd küldeni. Miniszterasszony 2009-ben minden erőfeszítést megtettünk már. A tanács mégsem mondott semmit, semmit, és az óriási csalódást okozott. A következő évben pedig a választási harcokban majd nagyon sok kormány magára kell, hogy vállalja ennek a felelősségét. A családoknak, az európai polgároknak, európai nőknek, a, a nemzeti kormányoknak kell elmondani, hogy miért voltak képtelenek arra, hogy elindítsák a, pár, a párbeszédet. Nem is voltak készek erre. El sem volt, nem is arra sem voltak készek, hogy támogassák javaslatainkat, az intézkedéseinket elfogadják, nem. A tanács arra sem volt kész, hogy a párbeszédet elindítsa, tehát nem ter, tiszteli a parlamentet. Köszönöm szépen. Miniszterasszony, most lehetőséget adunk arra, hogy megjegyzéseket, válaszokat mondjanak kérdésekre. Tudom, hogy nagyon sok kérdés van, nagyon sok megjegyzés. Sajnos 10 perce van azonban arra, hogy összesen mindenre válaszoljon. Köszönöm. Dėkoju visiems e, gerbiamiems parlamentarams už jūsų, už jūsų klausimus ir be abejonės. Szeretném e, a parlament kedves képviselőinek megköszönni a kérdéseket és a sok-sok jó kívánságot. Mindenképpen figyelembe fogjuk az elkövetkezendő hat hónap során venni a megjegyzéseket, amelyek elhangzottak. Az elnök úr nagyon jól rámutatott arra, hogy sok-sok kérdés hangzott el, megpróbáltam mindet lejegyezni. Ezek a kérdések és megjegyzések mindenképpen hozzájárulnak majd ahhoz, hogy jobban tudjunk dolgozni, sikeresebbek legyünk. És legalább egy fő kérdésre minden képviselő részéről ki fogok térni. Először is Gábriel asszonyhoz fordulok, szeretném megválaszolni az ön kérdését a kvótákat illetően, valamint az egyensúlyt illetően, illetőleg arra vonatkozóan, hogy mi a litván álláspont. Ahogyan említettem, ezt a kezdeményezést mindenképpen egyik fő prioritásunkként fogjuk kezelni. Az EBSCO tanács napirendjére is felkerül majd. Fő célunk az, hogy kézzelfogható előmozdulás történjen ezen a téren. Nagyon nehéz ez a feladat, ezzel teljesen tisztában vagyunk, hiszen a különböző tagállamok nagyon különböző kiinduló ponttal rendelkeznek, egészen más helyzet uralkodik a különböző országokban, ezért nagyon eltérnek a vélemények is. Megpróbálunk majd jogbiztonságot teremteni az irányelv rendelkezései révén, és törekszünk majd az arányosságra is ezen a területen. Megpróbáljuk majd biztosítani, hogy az irányelv minél világosabb célkitűzést fogalmazzon meg a tagállamok számára, elkerülve így a különböző komplikációkat, illetve az, hogy kérdések merüljenek fel az irányelv gyakorlati megvalósításával kapcsolatosan. Említette az isztambuli konvenciót is. Litvánia aláírta az isztambuli konvenciót, azaz egyezményt, beszélt a bérkülönbségről, bér szakadékról is nők és férfiak között. Ez egy nagyon sürgető, égető probléma, és minden tagállamnak erőfeszítést kellene tennie a probléma felszámolására. A gazdasági helyzet és a nagyon különböző kiinduló pont a különböző tagállamokban megnehezíti a dolgot, talán a szolgáltatási ágazatban a legégetőbb a probléma a nők számára, mindenképpen azonnal orvosolnunk kell ezt a problémát. Thomson asszonyhoz fordulnék. Kérdései nagyon érdekesek voltak, kérdés felvetései nagyon érdekesek voltak, különösen ami a roma nők helyzetét illeti, illetve a roma nők integrációjára vonatkozóan nagyon fontos témának tartjuk ezt, ugyanígy a megkülönböztetés tilalmáról szóló irányelv, és nagyon fontos, itt nagyon összetett a helyzet, a 19-es cikk értelmében egyhangú döntéshozatalra van szükség a tanácsban, ebből származnak ugye a gondok, ezért blokkolt a döntéshozatal erről a témáról jelenleg, ami pedig az LMBT közösséget, illetve, illetve a Vilniuszi LMBT eh, felvonulást. Sor fog kerülni erre a felvonulásra, a kérdés csupán az, hogy mely útvonalon haladhat majd végig. Blinkevics úte asszony kérdésére, kérdéseire térnék most rá. Ön is felvetett néhány kérdést, többek között a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó intézményről. Nagyon örülünk az együttműködési lehetőségnek ezzel az intézménnyel, és minden tagállam él az intézmény nyújtotta szolgáltatásokkal, az intézmény különböző tanulmányokat készít, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot. Gyakorlatilag alapot szolgáltat ez az intézmény a problémák méreható elemzéséhez. Gábriel asszony és mások is rákérdeztek az intézményi mechanizmusok kérdésére. Ez a fő prioritásunk, a pekingi platformra alapozva. A nők és férfiak helyzete még mindig nagyon különböző, eltérő, lassú a haladás ezen a területen. És az igazi, valós nemek közötti egyenlőség megvalósulása nélkül nagyon nehéz lesz az Európa 2020 stratégia céljait elérni. Ami a foglalkoztatási kérdéseket illeti, a valós, kézzelfogható nemek közötti egyenlőség sem európai szinten, sem a tagállamokban nem valósult meg egyelőre. Hogy ez megtörténjen nem csak de jóre, hanem de facto, tehát tényszerűen és hatékony, eredményorientált vezetésre van szükség, egy bizonyos intézményi mechanizmusra van szükség, amely kézzelfogható eredményeket hivatott er, ö, szolgáltatni. A pekingi platformban és a nemek közötti egyenlőségről szóló bizottsági, európai bizottsági csomagban is szerepel ez a célkitűzés. Mindenképpen ki kell aknázni a férfiak és a nők nyújtotta potenciált és a munkaerőpiacon, ez hozzáadott értéket teremtene az összes tagállamban, és javítaná az Európai Unió mint egész versenyképességét is. Ez megköveteli, hogy konkrét erőfeszítések történjenek eh, az emberi erőforrások kiépítésében, konkrét erőfeszítéseket tegyünk a különböző statisztikai adatgyűjtésben. És még egy fontos dolog, amely összefügg az intézményi mechanizmusokkal, a következő. Szükség van monitoringra és jelentéstételre, valamint eh, felelősség kérdése is ehhez kapcsolódik szorosan. Ezeket a megjegyzéseket szerettem volna tenni az intézményi mechanizmusra vonatkozóan. Most Janakudakis asszony felvetéseire válaszolnék. Kérdéseket tett fel a kvótákkal kapcsolatosan, a különböző igazgató tanácsi rész, az igazgató tanácsi részvételre vonatkozóan, és a nők elleni erőszakra vonatkozóan. Úgy gondolom, a nők elleni erőszakot semmiképpen sem szabad tolerálnunk. Bárhogy is kerüljön erre sor. A vita 2008 óta ö, folyamatosan húzódik már évek óta a tanácsban, mert a tagállamok nem tudnak megállapodni a hatályban és más nagyon összetett kérdésekben. És ismét csak a 19. cikken áll, vagy bukik a dolog, mert ismét csak egy hangú döntéshozatalra van szükség a tanácsban. Ezért van az, hogy a kompromisszum kisiklik a kezünk közül. Mindezek ellenére természetesen tudjuk, mennyire fontos, hogy a társadalom különböző területein az erőszak megszűnjék, minden erőfeszítést megteszünk, hogy ezt a kérdést megoldjuk. Most pedig szeretnék Sátyé asszony felvetéseire reagálni. Beszélt az egyenlő, az esélyegyenlőségről férfiak és nők között, illetve az egyenlőség hiányáról bizonyos területeken. Az egyensúly hiánya a bérezés területén mindenképpen nagyon negatívan értékelendő. Tudjuk, hogy a bérszakadék Európában kb. 16,2 százalék átlagban, Litvániában szerencsére kicsivel alacsonyabb ez az arány, kb. 12 Úgy gondolom, ezt a kérdést átfogóan kell megközelítenünk. Egy másik fontos kérdés a nyugdíj korhatárt elért személyek kérdése. Sokan, hogyha elérjék a nyugdíjkorhatárt, támogatásra szorulnak, mert nyugdíjukból nem tudnak megélni. Egyetértek önnel abban, hogy a válság nem lehet örügy, nem lehet kifogás. Nem a válság minden problémánk eredője. Fontos, hogy megoldásokat találjunk ezekre a problémákra is, a válságon túl, és közösen keressünk választ ezen kérdésekre. Még egy megjegyzésem a szociális alappal kapcsolatosan. Úgy gondolom, a humán erőforrásban való mindenféle beruházás, legyen szó férfiakról, avagy nőkről, nagyon fontos – ezek a beruházások, befektetések fontosak, mind nemzeti szinten, mind európai szinten. Hozzájárulnak az egyes tagállamok versenyképességéhez, tehát be kell ruháznunk az oktatásba, képzésbe és más egyéb területekre is, amelyek a humán erőforrásokhoz kapcsolódnak. Gurmai asszonynak válaszolnék most. Ahogyan elmondtam, a bérszakadékkal kapcsolatosan is úgy gondoljuk, hogy ez a bérszakadékot fel kell számolni. Mindenképpen megpróbálunk előrelépést elérni ezen a területen. Ahogyan elmondtam, a elnökségünk napirendjén szerepel egy olyan esemény is, amelyet az intézményi mechanizmusoknak szentelünk, nagyon örülök, hogy az Európai Nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó intézmény a konferencia számára rendelkezésre bocsátott bizonyos anyagokat, tanulmányokat, hogyha az ideje engedi, akkor szeretném önt meghívni, hogy vegyen részt a konferencián. Ami a Párizsi konferenciát illeti, megkaptam a vonatkozó információkat, megpróbálunk részt venni, ezen a konferencián, amennyire a lehetőségeink engedik. Tudom, hogy ezek nagyon fontos kérdések, mint jelen szakbizottság, mint pedig az összes tagállam számára is. Ennyit szerettem volna elmondani, és végezetül még válaszolnék Esztrella asszonynak is, ami a szülési szabadságról szóló irányelvet illeti. miniszteri funkciómból adódóan azt gondolom, minden anyának lehetőséget kell biztosítani arra, hogy összeegyeztethesse a szakmai pályafutását és anyai kötelezettségeit. Tudom, hogy ez az irányelv nagyon összetett problémát boncolgat. Tudom, hogy az Európai Parlament 20 hetes szülési szabadságot javasolt, és százszázalékos bérezést ez időszak alatt. Remélem, hogy nagyobb rugalmasságot tud majd tanúsítani a parlament ebben a kérdésben, de nagyon bizakodó vagyok, hogy áttörést tudunk elérni a soros elnökségünk idején ebben a kérdésben szeretném elmondani, összességében támogatom az önök elgondolását, de látnunk kell azt a tényt, hogy szinte az összes európai országban csökken, nőben van a születési arány, és a nőkkel, és ezen belül is az anyákkal szemben tanúsított bánásmód, nagyon fontos kérdés az összes tagállamban, megpróbálunk ezen a téren mindenképpen egy elfogadható megoldást elérni. Nagyon szépen köszönöm. <laughs> tack så jättemycket och tack så hemskt mycket att du, att du kom hit. Vi, eh... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött eh, hozzánk, és eh, biztos vagyok abban, hogy látja rajtunk, hogy milyen elkötelezettek vagyunk, milyen határozott véleményen rendelkezünk, és nagyon örülünk annak, hogy eh, az elnökség legelején időt szakított ránk. Olyan sok kérdésre válaszolt ami nagy, és ez nagyon örömmel töltött minket. Várjuk már, hogy a litván elnökséggel minél hamarabb együttműködhessünk, és minden jót kívánok a munkához, köszönjük.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 Nos, folytathatjuk a munkát. Az a megtiszteltetés jutott nekem osztályrészül, hogy üdvözölhetem Oroszország integráció felelős miniszterét, Kienge asszonyt, amikor kinevezték miniszterré, akkor nyilván elkezdte követni annak a szakbizottságnak a munkát. Ön az első olasz miniszter, aki Afrikában született. Őszer két fontos jelentéssel foglalkozunk, amely összefügg az ön munkájával. A gender aspektus az európai integrációs stratégiában és lesz egy jelentés a női bevándorlókról, akiknek nincsenek dokumentumaik. Nagyon örülünk, hogy itt lehet közöttünk ma. Hallottam, hogy sok problémája volt a ö, rasszista és szexista támadásokkal Olaszországban talán erről is szólna nagyon ö, nagy örömmel folytatjuk a dialógus önnel. Örülünk, hogy itt van közöttünk, üdvözölhetjük, és ö, várjuk bevezető szavait. Tessék! Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm az elnök úrnak, a szakbizottság elnökének a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Szakbizottság elnökének. Köszönöm, hogy szót kaphatok itt önök előtt. Üdvözlöm a szakbizottság tagjait. Szeret nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önök előtt, és dialógus folytathatunk integrációért felelős miniszterként. Az esélyegyenlőség transverzális fogalom. Sok fontos ponton halad keresztül ez a vonal, ami Olaszországot illeti. 1996 óta a különböző kormányok mindegy miniszterrel vagy államminiszterrel láthattak el ezzel kapcsolatos feladatot vagy államtitkárral. Köszönöm szépen támogatásokat, a parlament támogatását, miután támadások értek. Köszönöm a parlamentnek, Schulz elnök úrnak a támogatását különösen, ami a jogkörömet illeti, szakterületemet, a, a, a az esélyegyenlőségi politika tervezése és végrehajtása a területem. Az Európai Unióhoz való adaptáció, illetve Olaszország képviselete a nemzetközi szervezetekben. Van egy államtitkár, aki specifikusan a mai ülés témájáért felelős. Ez a kérdés, mint mondtam, transversális. Figyelembe kell venni az esély egyenlőség kihatásait Olaszországban és Európában. Jelentős a változás az immigrációból kifolyólag a kontinens átalakul. Most már a kivándorlásnak nem kiinduló pontja, hanem célja. A migránsok a gazdaság, a kultúra, a társadalom különböző területein jelennek meg. A migráció strukturális jelenség, amely fontos változást jelenthet a társadalom szövetében. A társadalmi gazdasági befogadás megfelelő rendszerét kell felállítani. Mindenki ezt méltó módon kell tudja megélni. Ez az ülés témájához vezet a nők jogai, és a, különösen a migráns nők jogai. Ezzel kapcsolatban fontos emlékeztetni az olasz alkotmány egyes pontjára, például a második cikre, amely elismeri az ember sérthetetlen jogait, és amely a politikai, gazdasági és szociális szolidaritás kötelezővé teszi. A harmadik cikk kizárja a diszkriminációt politikai, vallási meggyőzés fai származás alapján mm, kötelezi az olasz köztársaságot arra, hogy ennek akadályait megszüntesse. az állampolgárok fejlődését hivatott ez szolgálni. A 37. cikk azt mondja ki, hogy a nők a munkában ugyanolyan jogokat élveznek, és hasonló munkáért, azonos munkáért azonos bért kell kapjanak. Lehetővé teszi, hogy megfelelő védelmet kapjon az anya és gyermeke. Ez alapvető törvény, nem csak elv, hanem a ö, tartalma megvalósításra is szorul. Az állam köteles átültetni a gyakorlatba ezeket az elveket, ezek az alkotmányi szabályok újító jellegűek. Sok év kellett hozzá, eh, amíg a paritás részeivé váltak, és az esélyegyenlőség részeivé nem hiszem, hogy érdemes lenne részletesen áttekinteni e, e, jogok kialakulásának történetét, de szeretném aláhúzni, hogy sok fontos eredményt sikerült elérni a családjogban, a nők elleni erőszak kiküszöbölésében, illetve a nők pozícióhoz segítésében. Egyes jogszabályok is elősegítették ezt. Ezek közül egyeseket az utóbbi hónapokban fogadtak el. Például június 19-én az isztambuli egyezményt ratifikálta az olasz kormány. Ez az egyezmény a nők elleni erőszakról és a családon belüli erőszakról szól valamint az áldozatvédelemről. 2012-ben 124 nőt gyilkoltak meg Olaszországban. Ez a tendencia érezhető az idei évben is. Másrészt van egy szöveg, egy dokumentum, amelynek, amely 2012. november 30-án született, és amely ö, kimondja, hogy még azon vállalatoknál, hogy azon vállalatoknál, ö, ahol az államnak ö, tulajdon része van, külön kvóta illeti meg a nőket. Egyes rendelkedés, rendelkezések vonatkoznak arra az esetre, hogy ha nem tartják ezt tiszteletben, mert akkor szankciók sújtják az illető vállalatot a 2000 12. november 23-ai 215-ös számú törvény a regionális tanácsokban és a helyi önkormányzatokban szabályozza a nők részvételi arányát. Van szabály a választási listák összeállításakor a nemek arányára. A több mint 5000 lakosú településeken kettős preferenciát is megjelölhetnek a polgárokkal, hogyha két különböző nemű jelöltről van szó. Értünk már el jelentős eredményt a nők védelmében, de még sok tennivalónk van. Ezek fontos elemek az emberi társadalom részei. Kulturális változásra van szükség. Nyilvánvaló, hogy új nemzedék Eh, az új nemzedékből kell kiindulni, a fiatalokból, az iskolából. Az iskola a találkozás színhelye, a vita, eh, a megbeszélés színhelye. A fogadó országokban eh, külföldi tanulók is jelen vannak, különböző származásúak meg kell tanulni a fogadó ország írott és beszélt nyelvét. Ez a kiinduló pontja a karriernek. Ez fontos lehetőség arra, hogy megismertessék a tanulókkal társaik nyelvét, kultúráját. Az integráció hosszú és bonyolult. Fontos erre súlyt fektetni ne felejtsük el, a kulturális mediátorok szerepét. Nem csak az iskoláknak van szerepe. A kulturális mediátorok a migránsokkal megismertethetik a jogaikat az integráció során. A célországba való kor már meg kell keresni a nőket, mert a nők sajnos nagyon súlyos bűncselekmények áldozatai lehetnek, például a szexuális kizsákmányolás, munkai kizsákmányolás, és a női nemi szervek megcsonkítása. Az olasz jogba le adaptálni kell az európai szabályokat, mm, és adaptálni kell a, az európai nővédelmet. A romákkal kapcsolatos álláspontjukat meghallgattam. Örülök, hogy megoszhatom álláspontunkat a romák köré szintikkel kapcsolatban, és az első egyenlőség közös cél mindazok számára, akik hisznek a demokráciában. Azok, akik a női férfi egyenlőséget védik, azok gyakran nők, de a férfiakra is szükség van ebben harcolni kell a toleranciáért és a társadalmi befogadásért. Ez nem csak a kisebbségek dolga. Méltányos életet kell biztosítani, nem csak a társadalmi gazdasági szegénység helyzetében lévőknek, a rászorulóknak, hanem mindenkinek minden közösséget be kell ebbe vonni, és a közösségek minden tagját. El kell kerülni, hogy egyes olyan tényezőkre koncentráljunk, amelyek negatívan hathatnak ki az általános jólétre, fel kell használni ezeknek a személyeknek az inputját, akik Európába érkeznek. Ha ezt nem tesszük, akkor gazdasági szempontból negatív lenne. Köszönöm szépen! Köszönöm eh, szépen a hozzászólását. Eh, most pedig eh, megadom a szót a képviselőknek hogy kérdéseket tegyenek fel, megjegyzéseket. az EPP koordinátor Gabriela asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony, először is köszönöm szépen a látogatását a parlamentbe és a önőjogi szakbizottságba. Nagy öröm, hogy itt lehet. Egyrészt azért, mert a nők részvételét jelképezed a legmagasabb szinten a döntéshozatalban, nem csak Olaszországban, hanem az egész európai társadalomban. És azért is, mert pozitív üzenetet hoz, a tolerancia üzenetét részét, és ezt okosan teszi. Ezt mutatja reakciója a rasszista, szexista támadásokra, amelyeknek célpontja mióta kinevezték. Ezeket el kell ítélni. Mint ahogy mondta, ezek a támadások lehetővé teszik, hogy a vitát megnyissuk, hogy tudatosítsuk, hogy az integráció már nem söpörhető a szőnyeg alá, sem Olaszországban, sem Európában. A sok színűségből pozitívumot kell kihozni. Ezt az üzenetet hozza a mostani bevezetőjében, és látjuk, hogy nagy feladat vár önre, és érdekveszítő feladat, akár csak ránk. Szeretném felhívni a figyelmét két tényre. Egyrészt egyetértek önnel azzal, amikor azt mondja, hogy a bevándorló nőkre különösen oda kell figyelni. Azért, mert sokféle alaptalan diszkrimináció kereszt útján találhatóak a cél országban és saját közösségükben, és ezért fontos, hogy olyan intézkedések legyenek, amelyek elérnek a nőkhöz, mint egyénekhez. Ezért a szakképzett bevándorló nőket el kell ismerni, ezért legyenek függetlenek és ne ragadjanak be az elszigeteltség vagy a függés világába. De a szakképzettség nélküli nőkre még jobban oda kell figyelni, mert az emberkereskedelem célpontjai lehetnek. Milyen intézkedéseket terveznek a szakképzett nők munkához jutatásában, illetve képzettség biztosítása a szakképzetleneknek. Másrészt felhívha, felhívta a figyelmet a nők elleni erőszakra. Szeretnénk, hogyha az olasz állam nem sokára ratifikálná az isztambuli egyezményt. Ezt az üzenetet mindannyian nagyon várjuk de van egy munka, amelyet a származás szerinti ország közösségében kell megtenni. Tudatosságra kell ébreszteni a lakosságot. Végül különösen érzékeny vagyok, volt mint volt vezető, aki Kongóban a missziót vezette a választási megfigyelésen. Remélem, hogy a kongói demokratikus köztársaságban minden nő megkapja ezt a pozitív üzenetet, nagy szükségük van rá. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen. 11-kor szavazást kell, hogy elkezdjük. Mindenkit arra kérek, hogy röviden szóljon hozzá. Először is Koszta asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és én magam is szívből köszöntöm a miniszterasszonyt, nem csak európai képviselőként, hanem olaszként is. Szeretnék nagy elégedettségemnek hangot adni, hogy ilyen fontos döntés született, amelyet lett a miniszterelnök úr hozott. Most először egy olasz állampolgár, aki Afrikában született, ilyen fontos szerepet kaphatott. Ez kiváló döntés. Úgy gondolom a kollégák számára is világos, hogy ennek szimbolikus értelme van, nem csak az országunkban, hanem Európában is. Két dolgot szeretnék engem, asszony. Az első, kimondottan örülök annak, hogy az esélyegyenlőség kérdését összhangba hozta azzal, hogy mennyire fontos az integráció és eh, hogy a migránsok gyakran stratégiai faktort jelentenek az integrációban, nem csak nálunk, de egész Európában. Nagyon gyakran a migránsnők gyakran sokkal hatékonyabbak. Inkább eh, azt is mondhatjuk, hogy sokkal eh, hatékonyabb az, hogyha a nők szerepét hangsúlyozzuk, vagy jobban hangsúlyozzuk az integráció során is. Tudom, hogy különböző frontonkon kívál más miniszterekkel együtt dolgozni. Nagyon fontos kimondatlan az, hogy szimbolikusan a kommunikációt erősítsük. A elleni támadások például példa erre. Örül az, örülök azonban annak, hogy az erőszakra nem erőszakkal kíván válaszolni, ez az ön intelligenciáját is mutatja, de nyilvánvalóan nagyon sok mindent kell még tenni. Nem csak a szociális marginális jelenségek miatt, hanem azért, mert a műveltebb rétegekben is van idegen gyűlölet, rasszizmus, egyfajta kulturális megértés hiány, ami az együttélésben fontos lenne. Nagyon fontosnak tartottam ezen kívül azt is, hogy arról is beszélt, hogy Olaszország az európai előírásokat akarja alkalmazni, az emberkereskedelemre vonatkozó irányelvet, erre gondolok konkrétan, ez nagyon fontos, hiszen Olaszország a frontvonalon áll e tekintetben. Nőkről, migránsokról van szó, akiknek sokkal nagyobb védelmet kellene biztosítani. Emberi méltóságukat el kell ismerni. Minden jót kívánok a munkájához. Úgy gondolom, hogy más miniszterekkel, más európai országokkal is együtt meg fog működni, erre szükség is van. Köszönöm szépen, Gurmai asszony, két perc, maximum. Jó, hát az azonos bánásmód miatt amúgy is szeretem, hogyha röviden beszélek. Nagyon örülök annak, hogy miniszterasszonyon üdvözölhetem itt önt. Akkor, amikor saját bőrén érzi a a rossz bánásmódot. Az valószínűleg nagyobb ösztönző is. Demokratikus hiányosság van Európában, egyre nagyobb toleranciára van szükség, kulturális váltásra. Természetesen számíthatunk a következő generációra, de ugyanakkor párbeszédre is van szükség a különböző generációk között és hát sok mindent lehet az úgynevezett idősebb generációból tanulni. Az iskola valóban kiváló találkozópont, de persze örülök annak, hogy a nők 60, az egyetemet végzettek 60%-a nő, de a trend az sajnos egyre kevesebb férfi megy egyetemre. Ez a kapcsolatokra tekintve, az új generációs kapcsolatokra tekintve, vagy az új generáció kapcsolataira nézve nagyon rossz lesz de hát hál' Istennek Gustav úr által vezette csodálatos csapatra mindig számíthat. Köszönöm szépen, Tarabella úrnak adom meg két percben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter asszony, nem szeretnék részletesen kitérni arra, hogy mit élt át. Ez az integráció az ön érdemeit és Olaszország érdemeit fejezi ki. Én belga vagyok, de olasz származású, és azért különösen kötődöm Olaszországhoz. Paradoxon, hogy milyen kritikák érték önt az ö, Olaszországon kívül élő olasz közösség ezt még jobban érezte, mint Olaszországban. Olaszország az az ország, ahol a legnagyobb kivándorlás volt. 85 millió olasz kellett elhagyja a hazát, míg 60 millió az ország lakossága. Nagyon világosan fogalmaznék a bevezető szavaival kapcsolatban utolt sok törvényre, európai irányelvre, európai jogszabályra elmondta, hogy Olaszország ratifikálta az isztambuli egyezményt. Június 19-én nemrég sok törvényt fogadtak hát el. A béregyenlőség már az 57-es római szerződésben létezett. Van előrehaladás azóta, de még mindig béregyenlőtlenség van a jelenlegi időszakban, a válság időszakában, nehéz időszakban, amikor az európai szintű politika megszorításon alapszik, minél kevesebb beruházás, minél kevesebb közberuházás legyen. Nos, olyan intézkedések kellenek, amelyek beindítják a fejlődést, finanszírozzák, és az integrációt is elősegítik. Kár lenne, ha nem lenne megfelelő eszköz a kezünkben, mikor ezt az integrációt várjuk. Uh, Köszönöm szépen. Most megadnám a lehetőséget a miniszterasszonynak, hogy válaszoljon a megjegyzésekre, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nos, az első kérdés a ratifikálásra vonatkozott az isztambuli egyezmény kapcsán. Június 19-én ez a ratifikáció megtörtént. Ezen a területen tehát Olaszország nagyon intenzíven próbál tenni valamit, tehát a nők elleni erőszak területén megpróbálunk minden eszközt bevetni, amely rendelkezésünkre áll. Milyen kezdeményezéseket, milyen kezdeményezések várhatók a minisztériumom részéről a nők és a migráns nők területén? Ez a csoport ugye a legkiszolgáltatottabb részint szakképzés, szakképesítés nélküli emberekről van szó. Az én minisztériumom, az integrációért felelős minisztérium nagy hangsúlyt fektet az, a képzésre, oktatásra, mindenek előtt a nyelv elsajátítására fektetjük a hangsúlyt. Sok bevándorló nőnek gondja van ezzel. Egyrészt a társadalmi integráció területén jelent ez gondot, másrészt a munkahely keresés területén. Különböző kurzusokat, tanfolyamokat látogathatnak meg a nők, és ez kiterjed Olaszország minden régiójára, minden közösségre. Tehát lehetőséget biztosítunk a nők számára kifejlesztett tanfolyam kurzusok részvételére vonatkozóan, hogy hozzáférést biztosítsunk nekik a munkaerőpiachoz. Sok régióban, helyben is meglátogattam ezeket a kurzusokat, láttam, hogy mindenek előtt megpróbálnak odafigyelni a nők képzésére, oktatására, és főként a migráns nők képzésére. Van itt egy szakadék, amelyet mindenképpen be kell zárnunk, és megpróbálnak tenni valamit a vállalkozások részéről és a nők képzése területén, megpróbálják megkönnyíteni a nők útját a munkaerőpiac felé. Ami az emberkereskedelmet illeti, ezen a területen is Olaszország nagyon haladó szellemű törvényeket fogadott el a nők védelme érdekében, azonban talán érdemes lenne még további lépéseket tenni, gondolnunk kellene azokra a nőkre is, akiket ki akar toloncolni az ország, sokszor erre a célra létrehozott táborokban vagy központokban helyezik el őket. Nem látjuk, hogy mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak ezek az emberek. Fontos őket az emberkereskedelm körforgásából kivonni nem mindig csak az illegális bevándorlás szempontjából kellene szemlélni ezt a problémát, hanem fontos az érintett nők védelmét is biztosítani, és fel kellene hívni a figyelmet arra is, hogy gyakorlatilag egyfajta rabságban, rabságba süllyedtek, vagy rabságban élnek ezek a nők, tehát nem csak az illegális bevándorlás szemszögéből kell ezt vizsgálni. Aztán, ami a generációk közötti kapcsolatot, illetve egyensúlyt illeti, a minisztériumom az integrációs politika mellett körülbelül egy hete foglalkozik az ifjúsági politikával is. Hangsúlyt fogok fektetni erre a területre. Megpróbálom elérni, hogy megvalósuljon a generációk, nemzedékek közötti párbeszéd, hogy jobban odafigyeljünk a fiatalokra a politikában, és megpróbáljuk a fiatalokat a munkaerőpiacon is integrálni. A kormány már most is egyébként sokat tesz ezen a területen, komoly beruházások történnek a munkaügyi minisztérium, foglalkoztatási ügyi minisztérium részéről ezen a területen, és ami a különböző kulturális vetületeket illeti, az én minisztériumom is tehet sokat ezen a téren, ami tehát a beruházásokat illeti a fiatalok érdekében. Aztán sokat halljuk, hogy Olaszország mindig kivándorlókat adott a világnak, most már pedig egyre többen bevándorolnak Olaszországba. a miniszterelnök döntését ezen a területen úgy gondolom, ebből a szemszögből is meg kell vizsgálnunk. Olaszországban sok-sok nehézséggel küzdködünk, de úgy gondolom a miniszterelnök jól látja, hogy milyen problémákkal szembesül az ország. Én ugyan Afrikában születtem, de ma olasz állampolgár vagyok, talán én is példája vagyok az integrációnak, de persze ennél azért többről van szó. Az én kinevezésem valahol példaértékű, és ez talán előmozdíthatja a másik oldalon is az előrelépés, nevezetesen, egy párbeszédet folytassunk az Olaszországon kívül élő olaszokkal, akik nagyon jó kapcsolatokkal rendelkeznek a diaszpora révén. Konkrétan támaszkodhatunk tapasztalatainkra, és így tehetünk valamit a rasszizmus ellen is, nevezetesen azáltal, hogy párbeszédet folytatunk az Olaszországon kívül élő olaszokkal, hiszen ők közvetlenül megtapasztalták azt, hogy mit jelent az, hogyha valaki külföldön él. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk annak, hogy eh, ide eljöttem, a, elfogadta meghívásunkat. Mielőbb eh, az együttműködésünket, mielőbb várjuk, hogy folytassuk az együttműködést, minden jót és sok sikert kívánok munkájához.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 Okay, dear, uh, members of... Kedves bizottsági tagok, folytassuk a munkát, illetve megkezdjük a szavazást. Két szavazás van. Meg kell, hogy mondjam, hogy a hetes cikket uh, pontot a, el kell halasszuk a szavazást követőre. A nyolcassal kezdjük önkéntesség, bocsánat, férfiak és nők közötti egyenlő esélyek az előadótól kérdezem, Bauer asszony, hogy szeretne bármit mondani a szavazás előtt, nem? Vagy akkor kezdjük rögtön a szavazást? Jó, akkor mégis először. Igen, egy apró magyarázattal tartozom. Zuber asszony is itt van, jól van, látom. Részenkénti szavazást kértünk a kollektív tárgyalásokra és annak szerepére a nemek közti fizetéskülönbség megszüntetésére. Egy oka van ennek, csak hogy értsék. Csak hogy értsék, hogy mi az oka. Nagyon egyszerű tulajdonképpen. A tanulmányban, amit az Edit Value egységtől kaptunk, teljesen világos, hogy a kollektív tárgyalásoknál a nemek közti fizetés különbség nagyon alacsony profil, nagyon ritkán jelenik meg, vagy alacsony szinten. Hogyha bevennénk a kollektív tárgyalásokba ezt, akkor az nem lenne hatékony, mert nem jelent sokat a fizetéskülönbség megszüntetésében. Jó, köszönöm szépen. Akkor kezdjük meg a szavazást. Egyes módosító. Igen, szavazat, kérem emeljük a kezüket. Nem, tartózkodás, elfogadva. Hetes, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Nyolcas, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Kilences, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Tízes, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Tizenegy, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. A tizenkettes szóbeli módosító, kérdezem, hogy van-e ezzel szemben bárkinek kifogásolni valója nincs, akkor szavazzunk a szóbeliről, igen szavazat, nem, tartózkodás, elfogadva. 13-as. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 5-ös. Szóbeli módosító, ellenvetés, nincs, akkor szavazunk róla. Igen szavazat, nem, tartózkodás elutasítva. Kettes módosító, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hármas Részenkénti szavazás. Első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Második rész igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük akkor a második részt, hogyha kérik. Megnyitom a szavazást a hármas módosító második részére. a hármas módosító második részére. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Hatos. Igen. Nem. Tartózkodás ellenőrizzük a hatost és a biztonság kedvéért. Megnyitom a hatosra a módosító, a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az állásfoglalásról egészben szavazunk, megszív, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. Janokudákis asszony? A képviselő asszony mikrofon nélkül. Nem működik a szavazókártyám. Nem működik, de hát nem számít, mert amúgy is ellene szavaztam volna. Úgyhogy akkor van egy ellene. Szerezné, szeretné ezt jelezni? Jó, ezt akkor feljegyeztük. És eh, Corneliusin asszony pedig pluszként hozzáírjuk. A következő szavazás a 9-es napi rendi pontról az önkéntesség és önkéntes tevékenység Európában. A négyes módosítóval kezdjük. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 51-es igen, nem. Tartózkodás? Nem, nem. Tudom, hogy nem nézhetjük még egyszer meg. Az 51-esnél tartunk mellette. Nem, tartózkodás elfogadtuk. 6-os igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 1-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 2-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 3-as igen, nem, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Köszönöm szépen a részvételt. Yeah, so we now go back to item number most térünk vissza a hetes napi rendi pontra, ami a fennbizottság küldöttségének tájékoztatója a portugál kiküldetésről. Okay, we, uh, I have a list here, and uh, there's a lot of... Nagyon sokan szeretnének szót kérni, hosszú a lista. A román delegáció, a portugál delegációban Gurmai asszony volt. Köszönöm szépen. Hálás vagyok, mert hogy elmondhatom, mert nagyon jó volt a program, gazdag. És a helyzetről nagyon jó összefoglalót kaptunk. Természetesen az ember érzi, hogyha nem progresszív a vezetőség, hogyha a nők a munkára piacon kérdése nem erősen támogatott. Amellett mi lenne, hogyha egy kicsit szólna a többieknek elnök úr, mert magamat se hallom, szól a képviselőasszony. Gurmai asszony azt kéri, hogy mindenki, és ebben teljesen igaza van. Azért, mert szerintem fontos, hogy kölcsönösen tiszteletet mutassunk egymásért, és ha magamat nem hallom, az baj. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örültem tehát, hogy a delegáció része lehettem. Nagyon gazdag program volt, kiváló kollégák voltak, és természetesen az alelnökünk is. Edith a többi kollégával együtt profi programot állított össze. Nagyon aggaszt azonban az, ami Portugáliában zajlik a válsággal kapcsolatban kapcsolatban is mélységeiben megtárgyaltuk ezt. Mondtuk, hogy ez egy csendes válság, és elsősorban a nőket sújtja. Szeretném, hogyha ha kiváló, hasonló, kiváló minőségű hasonló delegációk igen profi programmal újra ott járhat, járnának, hogy remélem, hogy visszamegyünk. Reméljük, hogy kormányválság is lesz, és akkor minden jobb lesz. Alelnök asszony, Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is úgy láttam, hogy nagyon jól sikerült út volt, nagyon aktív volt a delegáció, nagyon érdekes üléseket folytattunk a legkülönbözőbb kormányzati képviselővel, kormánytaggal, nem kormányzati szerv képviselőjével voltak üléseink nőszövetségekkel, áldozatvédő szervezetek képviselőivel, de nagyon sok más csoporttal is. Ezen kívül pedig a férfiak és nők esélyegyenlőségi kormányzati szakbizottságával is találkoztunk. szerveztünk a SZIT bizottság elnökével is. Ez a bizottság a munkahelyi esélyegyenlőséggel foglalkozik. Tudtuk előre, de aztán ott a helyszínen is magunk tapasztalhattuk a különböző üléseken, tehát tudtuk előre azt, hogy a válság egyértelműen befolyásolja a nők életét. A nők sokkal hamarabb válnak diszkrimináció áldozatává, mint férfiak. Elsősorban a munkahelyen fordul elő az, hogy gyorsabban éri a nőket diszkrimináció, a képzésben, a gyermekekkel kapcsolatban pedig a nők viselik a, ne, a nehézségek zömét. Nagyon sok nő felhívta a figyelmünket erre, és tulajdonképpen nyugtalanított is ez minket határozottan. Meg kellett, hogy állapítsuk azt is, hogy vannak olyan nők, akik eh, a magánszektorban nem kapnak eh, anyasági szabadságot, nem veszik igénybe, eh, azért nem, mert félnek, hogy azzal elveszítenék munkahelyüket. A hatóságok figyelmét ráirányítottuk erre a problémára, és ígéretet is kaptunk arra, hogy a helyzetet sokkal, vagy ezt az elemet sokkal jobban fogják meg, megvizsgálni, állásfoglalást kidolgozni. Az esélyegyenlőségi államtitkárnak is jeleztem, hogy abban az esetben, hogyha nem sikerül a terhes nők, várandós asszonyok számára tényleges támogatást, segítséget nyújtani mm, vállalati csőd esetében, és a várandós munkavállaló nők elvesztik a munkahelyüket, ez borzasztóan nehéz helyzetet idéz elő. Az államtitkár megígérte, hogy a, erre, erre a rendkívüli esetre külön figyelmet fordít. Úgy gondolom, hogy az ülések mind nagyon hasznosak voltak, és megérte, hogy elutazzunk Portugáliába. Szerintem folytatni kell az együttműködést. A válságot, így lehet elkerülni az, hogy a válság hatására még több nő munkanélküliségbe süllyedjen. Így lehet elkerülni azt, hogy a társadalmi-szociális egyenlőtlenségek ne erősödjenek, és a válság révén nem még több nő szegényedjen el. Sajnos Portugáliában azt tapasztalható most, hogy a lakosság egy negyede a szegénységi küszöb alatt van, és pontosan a nők azok, akiket a munkanélküliség legelőször érint. Mindez a gyerekekre is kihat. Vannak olyan gyerekek, Vannak olyan gyerekek, akik csak az iskolában jutnak melegételhez akik számára az iskola egyfajta kikötő, ahol biztonságban vannak, mert otthon a szülők egyszerűen képtelenek megadni számukra azt, ami szükséges. Borzasztó helyzet ez, és fel kell lépni ez ellen. Forrásokat kell biztosítani, hogy ez nehogy még súlyosabban alakuljon. Köszönöm szépen. És akkor most áttérhetünk a következő napi rendi pontra. Először Bastas asszony jelentésére. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, elnézést. Még a delegációval kapcsolatban hadd mondjam el a következő dolgokat talán kiegészítésként és egy picit enyhíteni azt a pessimizmust, amit a kollégák most megfogalmaztak. A nőbizottság portugáliái kiküldetése nagyon fontos út volt, és a gazdasági válság hatásait vizsgáltuk a nőkre, esélyegyenlőség lehetőségeit. Nagyon objektíven próbáltuk a kérdést megvizsgálni, a legkülönbözőbb tárgyalópartnerekkel találkoztunk a megbeszéléseken. E, ezen kívül, ahogy a kollégák is említették, volt egy nagyon-nagyon fontos megbeszélés, amit Teresa Mura is államtitkár asszonynal, paritásért e, felelős e, politikussal talá, eh, folytattunk, aki tulajdonképpen egy eh, párthatásoktól mentes képet vázolt a nők helyzetéről, beszélt azokról az intézkedésekről is, amelyeket a portugál kormány hozott és fog hozni annak érdekében, hogy eh, megoldják azokat a természetesen adódó problémákat, amelyeket a portugál társadalom, de különösen a portugál nők éreznek a jelenlegi helyzetben most a Trojka programjának végrehajtása során. A korábbi hatalmon lévő kormányok a közpénzeket mondjuk nem túl takarékosan költötték el. Az államtitkár asszony, Murályos asszony elmondta, hogy a válság alatt kialakult szegénység még tovább erősödhet. Elsősorban a gazdasági válság folytatódása miatt, és hát a nők azok, akiknek a legnehezebb megtartani a jó munkahelyet, elsősorban akkor, hogyha egyedül nevelik gyermeküket. Nincsenek hivatalos adataink a szegénység erősödéséről, de hát valószínűleg meg fogjuk még kapni az adatokat. A bérkülönbség férfiak és nők bére között Portugáliában azonban érezhetően van, mégpedig 12%-os. Az EU-ban az EU átlaga 16%. Az államtitkár asszony elmondta azonban azt is, hogy mennyire hasznos, hogy a politikában a nők részvételére kvótákat határoztak meg. Portugália például egy olyan ország, ahol a kvótatörvény előtt csak 7% nő volt a képviselők között a parlamentben, most 30%. Az államtitkár asszony pedig nyugtalanságának adott hangot arra vonatkozóan, hogy a nők elleni erőszak a társadalmi gazdasági válság miatt erősödött. A kormányzat többi képviselőjével együtt ő is preventív intézkedéseket próbál bevezetni a nemzeti hatóságokkal, rendőrséggel, együtt olyan intézkedéseket próbálnak foganatosítani, amelyekkel ezt az erősödő nők elleni erőszakot kézben tudják tartani, meg tudják adni, oldani. Gazdasági és szociális válság értelmében egyértelműen nagy figyelmet kell irányítani a nőkre. A civil társadalommal folytatott találkozások során egyértelművé vált, hogy milyen is a kép Portugáliában. Egyértelműen válság van Portugáliában, senki sem gondolja, hogy ebből bármi pozitív lehet, és látják, lát, látható, hogy a nők számára semmiféle pozitívumot sem hozott. A vállalatok számára nagyon fontos, hogy olyan helyzetet kapjanak, amiben a nők terheit megoldhatják. Köszönöm szépen, Zuber asszony. Obrigado, Sr. Presidente, e bom dia a todos. Um, eu... Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Szeretnék, szeretném egyetértésemről biztosítani az előttem szólókat. Nagyon fontosnak tartom én is ezt a portugáliai kiküldetési utat, vagy delegációs utazást. Portugália nagyon nehéz időszakon megy jelen pillanatban keresztül, ezért nagyon fontos volt, hogy ott helyben vizsgálhassák meg a delegáció tagjai a helyzetet, és saját képet alkothassanak arról, hogy milyen is a nők helyzete Portugáliában. És azért is nagyon fontos volt, mert eltekintve az intézményi szintű ülésektől volt egy másik nagyon fontos része is a delegációnak, mégpedig a helyben tevékenykedő szervezetekkel találkoztunk. Ezek a szervezetek működésük során nagyon nehéz időszakon mennek keresztül jelenleg. Nagyon jól látják egyébként, hogy maga a helyzet gyakorlati szempontból hogyan is alakul, ez nem mindig mutatkozik meg a statisztikában. Egy dolog különösen világosá vált, és talán ez volt a leg sokkolóbb tapasztalatunk is, illetve ezt tette ránk a legnagyobb benyomást. Ezt főként azokon láttam, akik nem Portugáliából érkeztek. Világosá vált, hogy a nőkre nagyon nagy leselkedik jelenleg Portugáliában, és ez nem csak a válsággal magyarázható, hanem mindenek előtt a politika okolható ezért, amelyet, amely úgy alakult az utóbbi időszakban, hogy mindenek előtt a válságkezelés állt előtérben. És hát ez a válságkezelés nem igazán enyhíti a válság okozta hatásokat, és azt láthatjuk összességében, hogy nincs semmi értelme a szociális szolgáltatások csökkentésének, nincsenek, nincsen értelme olyan intézkedéseket hozni, amelyek következménye a recesszió további mélyülése, mert eltűnnek a munkahelyek. Nem lehet egyszerűen tétlenül csak a szavak mezejére lépni, és azt mondani, hogy hát igen, gond van a nők és férfiak közötti egyenlőtlenség területén. Sok esetben a nők elleni erőszak megnyilvánulása azzal jár, hogy a nők nem tudnak független életet élni a támadójuktól, függnek tőle pénzügyi értelemben. És azt is gyakran hallhattuk az érintett nők részéről, akikkel beszéltünk, hogy hogyan alakul azon nők helyzete, akik prostituálják magukat, mert így tudnak csak reagálni a kialakult gazdasági helyzetre, csak így tudják biztosítani a gyermekeik további iskoláztatását. Szerintem elfogadhatatlan, hogy valaki ilyen áldozatokat hozzon. Köszönöm szépen. Én nagyon jónak, értékesnek találtam ezt a portugáliai utat. A program kiváló volt, nagyon sokrétű volt, színes volt, és jó betekintést nyújtott a helyi viszonyokba. Szeretnék azért emlékeztetni arra is, hogy Portugáliát nagyon súlyosan érinti a válság, főként akkor láthatjuk ezt, ha belegondolunk, hogy sok helyütt a fiatalok visszatérnek szüleik otthonába, és sőt végül a nagyszülőknél élnek. És ha belegondolunk, mit is jelent az, hogyha valakinek egy nagyon alacsony nyugdíjból egy nagy családot kell eltartania, mert mint a gyermekek, mint az unokák nem tudnak már elhelyezkedni a válság miatt, akkor azt hiszem, remélhetőleg elgondolkodtad bennünket ez azért, és felnyitja a szemünket, és világossá teszi, hogy valóban szükség van arra, hogy végre tegyünk valamit. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem most már a hetes napi rendi pontot ezzel le is zárhatjuk. És a következőket javasolnám. Vegyük most sorra 11-es napi rendi pontot, és vegyük ezt a tízes elé. A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem lenne tehát a következő, és utána majd visszatérünk a Stockholmi program félidős felülvizsgálatára. Ez elfogadható az önök számára? Úgy tűnik, igen, akkor így járunk el. Tehát a 11-es napi rendi pont következik. És én a következőképpen járnék el, megadnám a szót a jogi szolgálatnak, illetve a jogi szolgálat vezetőjének. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom itt a jogi ö, tanulmányunkat. Kollégámnak adnám meg a szót, aki társszerzője velem együtt a, ö, ennek az értékelésnek. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom ö, ezt a dokumentumot, ezt a jogi véleményt, amely ö, a jogalapról szól, a büntetőjog, a, annak alapjáról, hogy a büntetőjog mennyiben lépett fel a nők elleni erőszak területén. A értékelésünk szerint jelenleg a szerződések nem biztosítanak általános átfogó jogalapot ezen a területen. Ugyanakkor azonban azt találtuk, hogy bizonyos szakpolitikai területeken találhatunk akár jogalapot arra, hogy az Európai Unió szintjén is jogszabályok szülessenek a nők elleni erőszak területén, de csak akkor, hogyha ez az erőszak bizonyos kontextusban valósul meg, ezek mindenek előtt a következők. A nők szexuális kizsákmányolása beleértve az olyan erőszakos cselekedeteket is, amelyek a szexuális kizsákmányolás kísérő jelenségeként lépnek fel, és ide tartozik a szervezetbűnözés is. Aztán olyan területeket is ide sorolhatunk, amelyek már a, a nemek szerinti megkülönböztetés tilalmára vonatkozó jogszabályokba benne foglaltatnak, és végül ide tartoznak a bűncselekmények megelőzésére vonatkozó támogató intézkedések, olyan területek, ahol a tagállamok már most is fellépnek a nők elleni erőszak területén. Szeretném most összegezni, elnök úr, az, azt az indoklást, amelyek konklúzióhoz vezetett. A Európai Unió szerződésének 5 per 2-es cikkében lefektetett hatáskör átruházás elvének megfelelően jogalapot kell biztosítani minden jogszabályhoz, amelyet Európai Uniós szinten el kívánunk fogadni. Csak is azok a rendelkezések a szerződésben, amelyek konkrét hatásköröket ruháznak át az Európai Unió jogalkotására, csak is ezek szolgálhatnak jogalapként. Így tehát eleve kizártuk azokat a rendelkezéseket, amelyek értékekre, célkitűzésekre vonatkoznak, még akkor is, hogyha ezek nagyon fontosak az Európai Unió politikai, szakpolitikai szempontjából. Hasonlóképpen az Európai Alapjogi Karta által lefektetett jogok, bár Európai Uniós szinten kötelezőek azon esetekben, amikor az Európai Unió cselek, cselekedhet, konkrétan felléphet. Maguk az Európai Uniót azonban nem jogosítják fel ezek a lefektetett jogok, hogy, hogy jó, jogszabályt alkosson ezen kérdésekben. Ezt világosan lefekteti a, az Európai Alapjogi Karta 51 per 2-es cikke, amely tehát kimondja, hogy az Európai Uniós jogszabályok az Európai Unió kompetenciáin túlra nem terjeszthetők ki, illetve nem szolgáltathatnak alapot arra, hogy az Európai Unió új feladatokat vegyen át. Emellett vannak olyan szakpolitikai jogalapok, amelyeket szintén nem lehet büntetőjogi jogi intézkedések esetében jogalapként használni. Ide tartozik például az Európai Unió működéséről szóló szerződés 19-es cikke, illetve 153 per 2-es cikke. Azonban ezeket ezen a területen, az érintett területen, tehát a nők elleni erőszak területén szintén nem alkalmazhatjuk jogalapként, mert van egy fejezet, amely konkrétan a jogi intézkedésekre vonatkozik, és ez precedens értékű, amikor például bűncselekmények definíciójáról van szó, illetve jogi szankciókról, illetve konkrét bűnmegelőzési intézkedésekről. Így tehát összességében elmondható, hogy a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81 per 1-es, 81 per 2-es és 84-es cikke alkalmazható a nők elleni erőszak esetében jogalapként. Most külön-külön rátérek ezekre a cikkekre. Először is az Európai Unió működéséről szóló 84-es cikk, ez jogalapot szolgáltat a bűnmegelőzési intézkedések esetében, kiegészítésképpen a tagállami fellépés mellett. Ez akár megfelelő loga, jogalapot szolgáltathat, például az információ gyűjtéshez, információ cseréhez, a fellépésben résztvevő szereplők képzése esetén, a tapasztalatcsere területén és más egyéb területeken, hogyha ezzel a tagállami fellépés kiegészül az olyan bűncselekmények területén, amelyek esetében nők elleni erőszak történt. Ugyanakkor azonban az EUMS 84-es cikke kizárja a harmonizációt, ezért konkrétan ez a cikk nem szolgáltathat jogalapot a bűncselekmények definíciója, meghatározása esetén, illetve EU-s szintű szankciók meghatározása esetén. Mi a helyzet a 81 per egyes cikk esetében az Európai Unió működéséről szóló szerződésben. Ezzel minimum szabályok elfogadhatóak lennének, ami a bűncselekmények definícióját illeti, illetve a szankciókat, de csak is konkrét, konkrét bűncselekmények esetében, illetve nagyon súlyos bűncselekmények esetében. Az EUMS 83 per 1-es cikke azonban nem sorolja fel külön a nemi alapú erőszakot, illetve a nők elleni erőszakot, tehát a felsorolásban ezek a fogalmak konkrétan nem szerepelnek, így tehát az EUMS 83 per 1-es cikke sem alkalmazható jogalapként, amikor általános rendelkezésekről van szó a nők elleni erőszak területén, ha csak maga a az Európai Unió tanácsa nem fűzné hozzá a jelenlegi listához ezeket a fogalmakat, és ehhez egyhangú döntéshozatal szükséges. Az EUMS 83 per 1-es cikke azonban megemlíti a nők szexuális kizsákmányolásához kapcsolódó bűncselekményeket és a szervezett bűnözést. Így tehát a nők elleni erőszak, hogyha az a nők szexuális kizsákmányolásának részét képezi, adott esetben tárgya lehet minimum szabályozásnak a büntetőjog területén. Ugyanez igaz a különböző büntetőjogi rendelkezésekre, a nők elleni erőszakra vonatkozóan, a szervezetbűnözés konkrét kontextusában, tehát hogyha konkrét kontextusról van szó, akkor ez egy lehetőség lehet. Rátérek most az EUMS 83 per 2-es cikkére, ez ismét csak jogalapot szolgáltat a bűncselekmények definíciójára vonatkozó minimumszabályokra és a szankciókra vonatkozó minimumszabályokra, de csak konkrét területeken. Itt olyan területekről van szó, amelyek harmonizáció tárgyát képezik, és ahol a büntetőjogi jogi rendelkezések célja hogy büntetőjogi rendelkezések elengedhetetlenek a harmonizációs rendelkezések hatékonyságának biztosítása szempontjából. Ezért felvetődött bennünk a kérdés, hogy ez mm, adott esetben megfelelő jogalap lehet-e. Hogyha a hatékonyságot egy bizonyos módon értelmezzük, akkor például a foglalkoztatás területén valamint az áruk és a szolgáltatások területén ez akár releváns is lehet, ami a foglalkoztatást illeti a 2006 per 54 per EK irányelv bizonyos szabályokat határoz meg, amelyek a nemi alapú megkülönböztetést tiltják a munkahelyen és a foglalkoztatás területén és ide tartozik a szexuális zaklatás tárgyköre is. Tehát az érvelésünk szerint, hogy a nők elleni erőszak, hogyha azért valósul meg, mert egy személy nő nem ő, akkor gyakorlatilag a diszkrimináció egy extrém, szélsőséges formájaként értelmezhető. Ezért gyakorlatilag úgy érvelhetnénk, hogy ez az irányelv implicit módon, tehát közvetetten a munkahelyen történő nők elleni erőszakra is kiterjed. Tehát, hogyha a munkahelyen egy nő konkrétan elszenved erőszakot, neméből adódóan, akkor ezen, az erőszak ezen formái ellen lehetséges lehet a fellépés az EUMS 83 per 2-es cikke alapján. Ami az árukat és szolgáltatásokat illeti a 2413 EK irányelv, tehát a nevezett irányelv tartalmából adódóan hasonló öm, diszkriminációs tilalmat határoz meg nemi alapú diszkrimináció esetében, mint az általam előzőleg említett irányelv, itt is szerepel a szexuális zaklatás tárgyköre, mint a diszkrimináció egy szélsőséges megnyilvánulása, megnyilvánulása. Így tehát tényszerű elemzést követően akár az EUMS 83 per 2-es cikke is jogalapként lehet értelmezhető, az áruk és szolgáltatások területén, hogyha ebben a konkrét kontextusban nők elleni erőszakról van szó. Szeretném tehát még egyszer összegezni, hogy mire jutottunk. Jogi szakvéleményünk szerint nincs a szerződésekben jelen pillanatban olyan jogalap, amely egy horizontális büntetőjogi eszköz létrehozását tenné lehetővé a nők ellen erőszak területén. Ugyanakkor azonban jogalap, jogalapot találhatunk adott esetben, hogyha a szexuális kizsákmányolás, a szervezetbűnözés, a foglalkoztatás, azaz a munkahely, és az áruk és szolgáltatásokhoz kapcsolódóan történik nők elleni erőszak. Ugyanakkor azonban felhívnám a figyelmet arra, hogy a mi elemzésünk csak is a jogalap hatájára terjed ki, az alkalmazhatóság vagy alkalmazás más dimenzióira nem tértünk ki, így például a 83 per 2 ben lefektetett rendelkezéseket nem vizsgáltuk, valamint nem vizsgáltuk a szubszidiaritás elvét, az arányosság elvét és az alapjogi kartával való ö, megegyezést, illetve összeegyeztethetőséget, ezeket külön konkrétan kellene megvizsgálni adott esetben. Köszönöm szépen, és szívesen válaszolok az esetleges kérdésekre. Köszönöm szépen a prezentációt a jogi véleményről. Szeretném mondani a szakbizottságnak, hogy történelmi pillanat ez, mert először történik meg, hogy a jogi szolgálat véleményt mutat be. Tényleg történelmi pillanat, Nos, bármi legyen is a helyzet, kérdések és megjegyzések merülhetnek fel, megadom a szót Parvanova asszonynak. Anyaszó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jogi szolgálatnak, hogy megfogalmazta ezt a véleményt. Tudtuk, hogy nagyon bonyolult, kényes kérdés. Többször is kérdeztük, megkérdeztük a bizottságot, Reding asszonynál is konzultáltunk, ő is hasonló nehézségekkel küzd, mint a jogi szolgálata a bizottságnak. De a parlament nagyon elkötelezett, mint ez a szakbizottság is, de nem csak a szakbizottság, a teljes parlament mindig is támogatott a plenáris, amikor bemutattuk a jelentés a nők elleni erőszakról. Több vita is volt, több állásoglás. Ez egy folyamatos téma a nemek egyenlőségével kapcsolatban. Hadd mondjam el, hogy nagyon csalódott vagyok, nem csak kicsit a jogi, vélemény, jogi szolgálat véleményén. Ez nem azt jelenti, hogy nem végezték el a munkájukat, de többet vártam, hogy őszinte legyek, és biztos vagyok, hogy a szabizottság többi tagja is többet várt. Tudjuk, hogy a tanácsban sok ellenvetés lesz, de ön, mint jogi szolgálata a parlamentnek, bennünket kell támogatniuk. És mi nagyon elkötelezettek vagyunk, tudom személyes tapasztalatból, és a kollégáim is biztosan ugyanilyen személyes tapasztalattal rendelkeznek a jogi szolgálatoknak szinte minden lehetséges. Már említette a 83-as, 84-es szikket. Igen, igaz, de nem azt várjuk, hogy ezeket a kizsákmányolás, vagy ö, többi ö, jelentés, szervezet, bűnözés, a fő területek, amikor ö, a ö, ö, nemi ö, ö, alapokra alapuló erőszakról ö, beszélünk családtagokról, élettársakok, élettársakról van szó. Ez egészen más, mint a szervezett bűnözés, vagy a munkahely, vagy a kereskedelem szolgáltatás a foglalkoztatás, illetve az ároknak, szolgáltatásoknak a szállítása olyan terület, ahol elkerülhető a nemi alapú erőszak, hogyha a családon belüli erőszakot visszaszorítjuk. Az alapjogok ügynökségének jelentését várjuk még az erőszakról, de nagyon komolynak tűnnek az adatok, aggasztóknak tűnnek. Biztos vagyok benne, hogy további tanulmányok, független felmérések lesznek. Azt az információt kaptok, hogy egy másik tanulmány is lesz. jogi szempontból, de nem jogászok által. Szociológusok készítik, különböző szakma képviselői. Nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz a vélemény a jogalappal kapcsolatban is. A, azt szeretném azonban kérni, hogy a legnagyobb jó a bizottság nevében, hogy tárja fel a lehetőségeket, találjuk meg azt a szűk öszvényt a jogalapra. A különböző gyakorlatok vizsgálatával, irányelvel, irányelvek vizsgálatával nem csak az a kettő jön számításba, amelyről szólt, és nem csak a 83-as szik, mert a szexuális kizsákmányolás és a bűnözés nem a leghétköznapi probléma, amikor a nemi alapú erőszakról beszélünk, meg közti erőszakról beszélünk, megbízunk önökben, a javaslatot a mi nevünk szerepel, és reméljük, hogy hozzásegítenek, hogy elérjük ezt a célt, és megfeleljük a közvélemény elvárásának. Ez a munkájuk ebben a parlamentben. Kérem, segítsenek, és mi is megpróbáljuk a legtöbbet megtenni politikailag, hogy ezt megvédjük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Parvanova. Tényleges előadója ennek a témának látszik, ennek a véleménynek Bilbao kollega. Muchas gracias, presidente. Efectivamente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, politikamente correcto, y por eso cada... Valóban olyan helyzetben vagyunk, ahol egy politikailag érzékeny és fontos témát tárgyalunk meg. Minden héten, minden hónapban, minden választáson beszélünk arról, hogy milyen politikailag korrekt rendszer tudunk felállítani. A jogi szolgálat információja úgy gondolom egyet tudunk érteni azzal, amit hallottunk a bevezetőben, de azért felmerül bennem az a kérdés, hogy vajon ezek a gazdasági döntések, amelyeket az elmúlt hónapokban hoztunk, a rendkívüli Európai Uniós válság alapján, hogy vajon ezek a döntések az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez is illeszkednek-e, például a pénzügyi felügyelethez, a hatos csomag vagy kettes csomag intézkedéseihez. Ha ezeket az intézkedéseket most mind együtt megnéznénk, akkor megállapíthatnánk bizonyára, hogy a jog ugyanazt mondja ki, mint amiről most hallottunk. Következtetés? Ha megengedik, nyilvánvalóan politikai döntésről van itt szó, hiszen a, ha politikai döntést hozunk, akkor pedig nem bonyolult, és nem lesz nehéz az EU szerződéshez tartozni. De hogyha a nők jogairól, európai szintű törvényalkotásról e tekintetben van szó, akkor már nem állnak kész ugyanerre. És ez probléma. A nők helyzetét így nehezebb és a nagyobb akadályok között lehet csak rendezni, de jó, majd meglátjuk, hogy mire jutunk, és mit hozhatunk ki ebből a helyzetből. A nem, az úgynevezett gender előszak, erőszak az Európai Unió sok országában jelentős, és fel kell hatékonyan lépni ellen, nem a nők kizsákmányolásáról, vagy a szervezett bűnözésről beszélünk, hanem a családon belüli erőszakról, a, a privát szférában zajló erőszakról, és minden eszközzel meg kell próbálni, hogy a családon belüli erőszak legalább napfényre kerüljön. Néhány tagállam már megtette ezt, európai szinten is van rá példa, de most eljött az idő arra, hogy az európai irányítás tartalmát, amit most építünk ki, gazdasági területen is, azt most végre európai szinten a, az egyenlőtlenség elleni harcra, a diszkrimináció elleni harcra is kiterjesszük a nemek elleni erőszak harcára is, és mindezt európai szinten kell megtennünk, ebben egyetértünk. Azok a számok, amelyeket Paranova asszony a jelentésében említ, brutális, riasztó számok. Minden héten, minden hónapban, minden évben arra azzal kell, hogy ébredjünk, hogy különböző európai országok, városok falvaiból Megint arról szó, arra vonatkozó hírek érkeznek, hogy megöltek egy nőt, az azonban valamilyen támadás van valahol, akkor az már botrányos, és akkor azzal kezelni, azzal foglalkozni kell. De ha egy nőt megtámadnak, vagy megölnek, nos, hát az ember néha az úgy érzi, hogy ez politikailag nem fontos. szeretném a jogi szolgálatát a pozitívként megemlített cikket említeni, amely értelmében az Európai Unió működésére vonatkozó szerződés alapján lehetőség lenne arra is, hogy a tanács egyhangú döntéssel bővítse ezt a listát. Nos, úgy gondolom, hogy ez szakbizottságban mindannyian meg vagyunk arról győződve, hogy előre kell már végre lépjünk és ezt a kérdést európai szintre kell emelni. Csak így lehet a gender erőszak ellen harcolni. Nyilvánvalóan ezt a harcot be kell ágyazni az esélyegyenlőség erősítésére is. Tehát párhuzamosan kell eljárjunk, hogy a szakbizottságunk a tanácsnak javasolhassa a lista meghosszabbítását. Nem tudom, hogy ez jó lehetősége. Köszönöm. Köszönöm. Uh, Mrs. Jiménez. Köszönöm szépen. Jiménez asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek a jelentésért. A jogi szolgálat megpróbált uh, megállapodási pontokat találni, már együtt dolgoztunk velük amikor jelentést írtunk bűncselekmények áldozatainak védelméről. Egyetértek Párvánova asszonynal abban, hogy a szexuális kizsákmányolás, a foglalkozás körében elkövetett kizsákmányolt visszaélések kapcsán is beszélhetünk erőszakról, de családon belül erőszak a lényeg, házastársak között, de gyakorlatilag a családon, a páron belüli erőszakról van szó. Hogyha ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk, akkor semmi értelme, hogy irányelv legyen. Meg kell találni a megoldást arra, hogy ezt lefedjük A, az irányelvünket nagy többség támogatta. Volt egy fontos fejezet a nőkkel kapcsolatban. Az alapvető probléma az, hogy bűnnek kell, bűncselekménynek kell tekinteni ezt az erőszakot. A tanácsal ezt meg kell vizsgálni. Egy hangú döntés szükséges ezzel kapcsolatban. A segítségüket szeretném kérni abban, hogy a parlament hogyan mutathatna be valami olyat, amit a tanács el is fogad. Kriminalizálni kellene ezt, és harmonizálni. Meg kell próbálkozni ezzel. Ennek a parlamentnek a szándéka teljesen világos. Nem feledkezhetünk meg, hogy bűncselekmény csújtja a társadalmunkat naponta Spanyolországban. Néha egy kis csökkenés van, utána növekvés. Ez nem függ attól, hogy éppen ki van kormányon a kormány ezt nem politikai fegyverként használja, de nem ignorálhatjuk a helyzetet szembe kell nézni a társadalom eme erőteljes igényével, ezért kérem a parlamentet, hogy dolgozzék együtt a jogi szolgálattal, és árnyékjelentéstevőként Párvanova asszonynal és innen kollégával megpróbálom előre vinni a dolgokat. Köszönöm szépen. Anélüli asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Párvanova asszonynak az eltökéltségét. Eltökéltségét, hogy előre vigye eme ambiciózus tervet. Nem csak arról van hogy jó jelentést kell megfogalmazni, hanem olyan jelentést, amely ambiciózus. Ebben számítunk a jogi szolgálat támogatására. A jogi szolgálat már is jól dolgozott, mert gondolatokat ébresztett, eh, és eh, megjelölt olyan utakat, amelyeket lehet követni. Ez segítség, de tovább szeretnénk menni. Többet szeretnénk tenni. Szeretnék emlékeztetni, hogy amikor a mandátumunk kezdődött, akkor eh, sok problémával találkoztunk sok kihívás volt, amire válaszolni kellett. Emberkereskedelmi irányelv, az európai védelmi irányelv, a gyermekpornográfia, kiskorúak védelme, ezeket a polgárok értékelik. Ezek konkrét dokumentumok. Amikor elkezdtünk az emberkereskedelemről beszélni, akkor szintén volt jogi problémánk. Mi lesz a jogalap? De aztán végül sikerült megoldani. Bilbao asszony elmondta, kedves kollégák, meg kell oldanunk, hogy a listát hosszabbítsuk. A tanács egyöntetű döntéssel ezt megteheti, hogyha jó tanácsot adunk, akkor a tanács ez alól nem tudja kivonni magát. minden negyedik nő Európában élete, egyszer, élete során egyszer legalább erőszak áldozata, rossz bánásmód áldozata. Európában gyakorlatilag fújik a vér, mert féltékenységből vagy másokból a házastársuk vagy az élettársuk megöli ezeket a nőket. A tanács nem vonhatja ki magát ez alól. Nem kerülheti el, hogy ezt a listát kiegészítse. Európai parlamenti választások lesznek, ezzel is kell foglalkozni. Bizottság, esetti asszony, kér szót? Nem. Rendben. Nem, mégis kér szót? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is jegyzem a nagyon érdekes jogi véleményt. Jelenleg még csak utalnék arra, amit Reding alelnök asszony mondott, a szóbeli kérdésre válaszol, amelyet kapott februárban a 2011-ben négyes kérdésre gondolok, amikor arra jutott, hogy a jogalkotás jelenlegi e, formájában e, nem lehetséges e, megállapítani egy minimális normát, és meghatározni a szankciókat a nők elleni erőszakban. Egyelőre csak ennyit mondhatunk, de érdeklődve követjük a munkájukat, és akkor előre előrevinni a dolgokat. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót, a jogi szolgáljon a megjegyzésekre, utána pedig az előadó Párvanova asszony kap szót. Jogi szolgálat tessék! Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr, az asszonynak és mindenki másnak a kérdéseket. Egy rövid bevezető megjegyzést szeretnék mondani arra vonatkozóan, hogy tőlünk, mint jogi szolgálattól mit kértek, és mi a feladatunk. Értem, hogy frusztráció van a jogvélemény következményeként, amit írtunk, és amit a szakbizottság határozott kívánságára kellett, hogy válaszoltunk. De ugye az a lényeg, hogy mi politikai szerepet nem vállal, választhatunk, vagy vállalhatunk minket, ahogy a bíróság mondja, őszinte, objektív és teljes körű tanácsot kell önöknek adnunk. Önök jogosultak arra, hogy olyan választ kapjanak tőlünk, amely nem fedel olyan problémákat, amelyeket később önöknek kellene aztán önök, amelyek később önök szembesülnének. A szakbizottság politikai akaratát teljes mértékben tisztel, tiszteletben tartjuk. Véleményünk vélemény politikai értelemben a lehető legkisebb mértékben nem kötelezi a szakbizottságot. Személyes megjegyzésem az, hogy előző életemben ügyész voltam, és tudom, hogy milyen súlyos a nők elleni erőszak, tehát kérjem, ne értsenek engem félre, illetve a véleményt semmiképpen ne úgy értelmezték, hogy gátolni kívánjuk a bizottságok, szakbizottságok munkáját. A, voltak olyan képviselők, akik nagyon helyesen rámutattak arra, hogy mi magunk is megpróbálunk olyan területeket meghatározni, ahol lehet valamit tenni. Az egyik ilyen terület pont a tanács egy hangú döntése, amelyel bővíteném meghosszabbítani lehet a 83. 1 TFEU bekezdését és listáját. Volt erre vonatkozóan egy konkrét kérdés is, ha szabadna válaszolnék rá és két-három másik elemmel bővíteném, annak érdekében, hogy talán orientációjukat segítem. A szerződés ezt nem jogalkotási, el, ért, jogalkotási eljárásnak tekinti a hagyományos értelemben, a szerződés módosítását szolgálja, nagyon hasonló ez is. De ez nem jelenti azt, hogy a parlament ne javasolhasson ilyen irányú lépéseket. Ha erre kerül sor, akkor tulajdonképpen két fontos elemet kell csak figyelembe venni a szerződésből. Az első az, hogy a, a bűncselekmények listájának kiterjesztése más, különösen súlyos bűncselekményeket is tartalmazzon kell. Ezt az önök területére vonatkoztatva nem tartom problematikusnak, tehát olyan bűncselekményekkel, amelyeknek határon átnyúló dimenziója van. Ez a határon átnyúló dimenzió származhat a sérelem jellegéből, a közös alapon való leküzdés különleges igényéből. Tehát ezek azok az elemek, amelyekkel érvelni lehet a nők elleni erőszak kapcsán is. A tanács erre statisztikai hatások, fejlemények alapján elfogadhat egy olyan döntést, amely, egy, amely a listához hozzáveszi egyéb cselekményi köröket is, tényállásokat. Nos, ezt szerettem volna csak elmondani röviden. Valóban ez egy lehetséges ötlet, az ágazati területek mellett, amit még majd említeni fogunk. Hadd tegyem hozzá, hogy a jogvéleményünk természetesen figyelembe veszi az egyik legfontosabb alapelvet az EU jogrendben, ez pedig a hatalom átadásának elve. Tehát, hogyha igaz is az, hogy az Európai Unió hatásköre a súlyos bűncselekményeknél, büntető jogban és eljárásokban nem jelenti persze azt, hogy az Európai Uniós jogalkotók ne fondalhatnának meg olyan intézkedéseket, amely a büntetőjog minden területére vonatkozna. Tulajdonképpen ez a legfontosabb kérdés is, és ezért volt az, hogy kollégám és én magam is jogvéleményünkben megemlítjük azt a lehetőséget, hogy így döntsenek illetve a tanács így döntsön, tehát bővíthesse a listát. Ez mindenképpen teljesen új dolog lenne, ami a múltban még soha nem fordult elő. Ez az út végső megjegyzésem természetesen a rendelkezésünkre állunk, ha bármilyen egyéb elemzésre van szükségük ezzel kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm én is. Mielőtt az előadónak megadom a szót Nikolaj asszonynak, nagyon röviden két kérdést kellene feltegyek, mert az emberek elleni erőszak genus proximus a büntetőjogban, és van lehetőség a szerződés értelmében arra, hogy konkrét különbségeket is ezzel kapcsolatban felvázoljunk. Tehát egyéb bűncselekmény típusok, mint például embercsempészés. Itt van azon kívül az alapvető jogok fejezete a szerződés részeként. Lehet, hogy ezen keresztül lehet valami lehetőséget találni arra, hogy a szöveget a kártához kapcsoljuk, akkor, amikor megvan a nők elleni erőszaknak a revíziója, és a 83-as a szerződésből. És akkor talán lehet egy kiegészítő záradékot. Tehát értelmezés kérdése, hogy lehet-e vagy sem. Igen. Ha megengedi, akkor röviden hogy pontosabbak legyünk. Az emberkereskedelem elleni harc az egyik úgynevezett euró bűncselekmény a 83 per 1-es bekezdés érdekében. Éppen ezért, hogyha a nők elleni erőszak ezen tényállás keretében van, akkor természetesen figyelembe lehet venni. Ami az alapvető jogok kartáját illeti, ezt nem lehet jogalapként használni, ez a baj. Az unió intézményei és a tagállamok akkor, amikor átültetik az európai jogszabályokat, akkor a kártát tiszteletben kellett, hogy tartsák, de ezt nem lehet az Európai Unió hatáskör bővítésére jogalapként használni. Köszönöm, Parvanul asszonynak adom meg a szót végül. Nekem is van egy tisztázó kérdésem, köszönöm szépen a jogi szolgálattól, szeretném kérdezni hogy az eljárással kapcsolatban mondjanak valamit. Tehát, hogy hogyan lehet a tanácsot megszólítani, vagy egy e, kezdeményezést indítani, egy eljárás kezdeményezni a nemi alapú erőszak megvizsgálására vonatkozóan. Nem csak az eljárást kérdezem, és azt, hogy hogyan lehet ezt szakbizottságként vagy parlamentként elindítani, hanem azt is kérdezem, hogy ehhez a módosításhoz vajon hányan is vannak itt, nyolc, vagy nem is tudom hány típusú bűncselekmény van a listán. Tehát szükség van-e ehhez valóban egy újabb szerződés módosítás, egy olyan eljárás, amely a nemzeti parlamenteken átmegy, vagy egyszerűen csak ez egy további lista lesz, amihez tanácsi döntés, ami tanácsi döntés alapján születhet meg a nemzeti parlamentek bevonása nélkül. Kérem, akkor megadom önnek még egyszer a szót. Köszönöm, elnök úr ugyanaz az eredmény, mint a szerződés módosításánál, sokkal egyszerűbb most az eljárás, és valóban nem kellene a nemzeti parlamentek útját végigjárni, ahogy az egyik képviselőtársa Pascal törvénynek nevezte. A Német Alkotmányos Bíróság arra az országra vonatkozóan bonyolultabbá teszi ugyan a helyzetet, de ez kivétel a szabály alól inkább. Tehát nem, nincs normál, normál ratifikációs eljárásra szükség, mint egy súlyos szerződéses kérdésnél. Ez egy enyhébb eljárás az EU jog értelmében. Egyszerűen arra van csak szükség, hogy minden egyes tagállam képviselője a tanácsban igent mondjon erre. A német képviselő ahhoz, hogy igent mondhasson, ahhoz nyilván a Bundestagot kell megkérdezze, de ez kivétel, és ez egy nemzeti probléma. Az EU jog szempontjából egyszerűbb, mint a szerződés Ami pedig az eljárást illeti, nos ez a kérdés úgy gondolom mélyebb elemzést igényel ez nem hasonlítható a jogalkotási javaslatokhoz. A 225-ös normál eljárás, tehát hogy a parlament javasol a bizottságnak valamit, hogy terjeszen előre. Nem, ez most nem lehet. Először a tanácsot kell közvetlen, itt a tanácsot kellene közvetlenül kérni. Első látásra a lehetőség egy kezdeményező jelentés, amit aztán hivatalosan megküldenek a tanácsnak. De valóban megérdemelni ez, hogy még a színfalak mögött jobban megvizsgáljuk, mielőtt határozott véleményt mondunk. Köszönöm. Uh, köszönöm szépen, köszönöm szépen a vitát, és elnézést, amiért annyira sietek, de 18 percünk van, még két napi rendi pontunk maradt ebédig. A munkadokumentumot egyébként szeptember 18-án vitatjuk meg, a jelentés tervezett vitáját még nem tűztük ki, és a módosítók benyújtásának határidejét sem, de szeptember 18 lesz a munkadokumentum megvitatásának időpontja. Tízes napi rendi pont következik, a Stockholmi Program félidős felülvizsgálata. Pietikánán a jelentéstevőt Gabriele asszony helyettesíti parancsoljon. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, euh, Madame Petikainen s'excuse de ne pas pouvoir. Elnézést kér Kenne, azt, hogy nem tudja bemutatni a jelentését. Megkért engem, hogy helyettesítsem. Aláhúzta, hogy az egyenlő bánásmód e, egyetemleges jog, ezért el kell kerülni a diszkriminációt minden eszközzel. Ezért pozitívan fogadja a az előadó a minimális normákat, a, a, a tanú az áldozatvédelemben, illetve a legrászorulóbbak, például a nők és gyermekek tekintetében, főleg, hogy a nők gyakran többszörös diszkrimináció áldozatai. Az előadó sajnálja, hogy a bizottság sok kötelezettségvállalása ellenére nem javasolt jogszabályt a nők elleni erőszak elkerülésére politikai döntéshozatalra és arra, hogy a bér szakadékről szóló irányelvet felülvizsgálják. Az isztambuli egyezmény ratifikálása elsődleges cél, a bizottság dolga javaslatot tenni, hogy az EU csatlakozom, mégpedig a lehető leggyorsabban végül de elsősorban az oktatás szerepére emlékeztet az előadó. Gender érzékeny megközelítés szükséges az Európai Jogi Akadémián és más kompetens intézményekben a, az igazságügyi együttműködésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Uh, köszönöm szépen. Szeretne valaki hozzászólni? Bilbao asszony? Nagyon szépen köszönöm. Frakcióm részéről én vagyok a téma felelőse, csak szeretném röviden elmondani, hogy a stokholmi programot nagyon fontosnak tartjuk. Sok-sok módosítót benyújtottunk, ezért a jelentés kapcsán és tüzetesen meg fogjuk vizsgálni majd a bemutatott véleménytervezetet, és a regionális perspektíva szükségszerűségét is megpróbáljuk majd hangsúlyozni, hiszen fontosnak tartjuk azt, hogy a régiókat is, a régiók is elismerésben részesüljenek, nem csak intézményegységekről van itt szó. Fontos a regionális rendőri erőket is bevetni a szervezett bűnözés, a bandák és a terrorizmus elleni harcban. Intenzíven dolgoztunk ezen a témán, és úgy gondoljuk, hogy a terrorizmus áldozatainak védelme is ebbe a témakörbe sorolandó. Etikai, gazdasági és társadalmi kérdéseket is meg kell itt vizsgálnunk. Harcolnunk kell azért, hogy megelőző intézkedések is lehetővé váljanak, és hogy az áldozatok kártérítése is lehetővé váljon. A négyes és ötös pont ezért nagyon fontos, és egy dologról még nem esett szó, de talán érdemes felhívni rá a figyelmet. Mégpedig úgy véljük, hogy szükség van a jó gyakorlatok cseréjére, a tapasztalat cserére, és itt érdemes volna használni az új technológiákat is a Stockholmi program végrehajtásában. Ez egy nagyon fontos dolog számunkra, ezt is szeretnénk megerősíteni. Nagyon örülünk a véleménytervezetnek, és megpróbálunk hozzájárulni a munkához. Köszönöm. Most a bizottság részéről kérném meg a bizottság képviselőjét, hogy esetleg egészítse ki az elhangzottakat, ha szeretné. Köszönöm szépen. Először is úgy gondolom, hogy ez a véleménytervezet szorosan kapcsolódik az Afkolibe és Júri által tegnap bemutatott jelentéshez. Szeretnénk ezzel kapcsolatosan is néhány megjegyzést tenni. Nem tudom, hogy mennyiben ismerik a szóban forgó jelentést. Az Európai Bizottság jelentés tervezettel kapcsolatosan még nem fogalmazott meg véleményt, mert csak tegnap kaptuk meg és nagyon vázlatos formában van még csak jelen. Mi egy kitekintő megközelítést eh, szeretnénk érvényesíteni, hiszen a Stockholmi Program 2014 végén lejár, 5 évre korlátozott eh, az ideje ennek a programnak. A program intézményi kontextusa is megváltozott, az igazságszolgáltatás most már eh, az EU közös politikáinak egyike, és a parlamentnek is most már nagyobb befolyása van az efféle programokra, mint korábban. A kérdés, hogy a jövőben szükség van-e ugyanilyen részletességű programra. Szeretnénk, hogyha mind a tanács, mind a parlament elgondolkodna azon, megfontolná, hogy nem érkezett-e el az ideje annak, hogy a jövőre vonatkozó főbb stratégiát kidolgozzák. Ami a felvet, az egyes felvetéseket, konkrét felvetéseket illeti, szeretném elmondani, hogy a, az ezzel a témakörrel foglalkozó kollégáktól kaptam néhány vázlatpontot. Két dolgot emelnék ki. Egyrészt az Európai Bizottság kulcsfontosságú kezdeményezéseket szeretne indítani. Egyrészt egy átfogó keretre lenne szükség a nők védelme területén mindenféle erőszak ellen, és az Emellett a tudásanyag bővítése, adatgyűjtés is fontos az önterületeken, ahol az Európai Unió felléphet, mint hallhattuk a jogi szolgálattól, nem egyszerű megfelelő jogalapot találni. Emellett a figyelemfelkeltés, a tájékoztatás is egy fő prioritás marad ebben a kontextusban. Az egyik főbb jogszabály, amelyet ebben a kontextusban javasoltunk, a 2010 2.29-es irányelv a bűncselekmények áldozatainak védelméről, ez szorosan kapcsolódik az említettekhez. Emellett pedig itt van az Európa Tanács egyezménye is, 2011 áprilisából a nők elleni erőszakra és a családon belüli erőszakra vonatkozóan, az Európai Unió ezen egyezményhez való csatlakozása megköveteli, hogy alaposan elemezzük ennek következményeit is, hogy ez milyen hozzáadott értéket teremthet. Jelen pillanatban az Európai Bizottság nagyon alaposan elemzi ezt a kérdést. Köszönöm, köszönjük szépen. Szeretne a jelentést tevőzárásképpen még mondani valamit? Nem? Rendben. Ez azt jelenti, be kell jelentenünk a módosító benyújtásának határidejét, ez július 15-e 5 óra, és a módosítókról szóló vitára szeptember 18-án kerül sor, szakbizottságunkon belül pedig október 3-án szavazunk a témában. Következő napi rendi pontunkra is rátérhetünk, remélem lesz még elég időnkre. Kérdezem a jelentéstevőt, hogy mutassa be a témát. Még 10 percünk van. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ö, Tana úr jelentése a száhárbeli helyzetről nagyon jó jelentés. Itt ö, figyelembe ö, vesznek egyes nőjogi kérdéseket, például az anyag halandóságát és a csecsemő halandóságát csecsemő halandóságot is, ami nagyon aggasztó. A nők oktatási helyzet és a humanitárius helyzet közti összefüggésre is felhívja a figyelmet. Felhívja a figyelmet arra, hogy a nők nem eléggé vesznek részt a választásban, illetve a női nemi szervek megcsonkítását is megemlíti a mali helyzet nem szabad elvakítson bennünket, más emberjogi kérdések is felmerülnek. Ne feledjük el, hogy az emberi jogok megsértése nem csak konfliktusok idején történik, a közvé, a vélemény révén rá tudjuk irányítani a figyelmet arra, milyen szükség van konkrét intézkedésre, és hogy a nők és ezen intézkedések hogyan tudják jobb útra, jobb jövő felé vezetni ezeket az országokat. A ö, jelentés emzője a következők. A nők szerepet kell játszanak a konfliktusok megoldásában, az államok helyzetének megszilárdításában. Politikailag, gazdaságilag nem lehet előrelépés, hogyha ignorálják a lakosság felét. Erre jutottunk az Európai Külügyi Szolgálat által áprilisban szedett konferencián Ashton asszonynal és Pródi úrral, akiknek a szerepét szeretném méltatni, tudjuk, hogy a nőknek nagyobb szerepet kell játszaniuk a demokrácia megszilárdításában. Szeretnénk emlékezni arra, emlékeztetni arra, hogy milyen pozitív szerepet játszanak ebben az európai jogszabályok a nők jogai és a nemek közötti esély egyenlőség prioritás kell legyen. Az EKS elő kell mozdítsa a regionális és nemzeti szintű jogszabályok meghozatalát a lányok és asszonyok érdekében harmadsorban a vélemény aláhúzza az asszonyok és lányok elleni erőszak megszüntetésének szükségességét. Végezetül szeretnék visszatérni a mali helyzetre, a nemzetközi intézmények és az EU szerepére. A nemzetközi donátorok több mint 3 milliárd eurót gyűjtöttek össze nem szabad, hogy hold betű maradjon ez a sok ígéret, másrészt pedig nem csak katonai célokat kell szolgáljanak ezek az adományok. Az emberi jogok védelmére is kell fordítani ezekből, elő kell mozítani a nő gazdasági, politikai, társadalmi szerepvállalását. Az Európai Unió missziójának oda kell figyelni a nők részvételére a választások tárgyalásokon. Köszönöm a figyelmüket, reméljük, hogy jelentésük előveszi az AFET munkáját is. Elnök, köszönöm. Nikolaj asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni a az előadónak a véleményért. Szeretnék hozzátenni egymást, olyan régióról van szó, ahol végletes szegénység van és sok konfliktus van, például háború. Szeretném aláhúzni, milyen fontos, hogy a nők részt vegyenek a béke építésében a tárgyalások során. Erről már korábbi állásfoglalás is szól a büntetlenség kérdését is meg kell említeni. E világ eme részén nagyon sok bűncselekmény történt, történik, nemi jellegű erőszak és bűncselekmény is a büntetlenség rendszer szerű. Két-három módosítót fog benyújtani. Ennek ellenére úgy vélem, hogy nagyon jól kiegyensúlyozott a jelentés, és jól csatlakozik a tannak jelentéshez. A bizottság Vallambrin úr kére szót. Sajnos nagyon röviden. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr franciául fogom folytatni. Szeretnék köszönetet mondani a FAM bizottságnak, mert nagyon fontos számunkra, hogy a szakbizottság elismeri az európai eszközt a harmadik ország demokráciának megszilárdításában. Tény, hogy már a Mali konfliktus előtt, általában a Szárban az európai demokrácia és emberjogi eszköz Mauritániában is hasznosnak bizonyult. Szeretnék egy áttekintést adni, és azzal kezdem, hogy Mariban tíz emberjogi projekt fut. Két millió euró fölötti értékben. Fontos a nők politikai életbe történő bevonása. A válság alatt is majdnem minden projekt folytatódott. Új akció kezdődött áprilisban. Ennek célja a civil társadalom megerősítése nem csak Máliban, hanem Burkina Fasoban, Mauritániában, Csádban, Nigerben is. A független megfigyelés a cél, amely kiegészíti a FISMAN afrikai megfigyelő akciót nők részvételével én is a figyelmet a ö, büntetlenségre. Jelenleg négy projekt van, 500 ezer euró értékben Mauritániában a rabszolgaság ellen, amely elsősorban a nőket sújtja fontos odafigyelni arra, hogy a bűncselekmények áldozatául esett nőkről is gondoskodjanak. Tudjuk, hogy a rabszolgaság elleni küzdelem prioritás lesz Mauritánia, ami Nigert illeti. 600 ezer eurót fordítottunk 2011-ben 6 projektre. Az egyik célja a jobb információhoz jutás a családtervezésről, valamint a kényszerházasság visszaszorítása. A civil társadalom további 600 euróból részesülhet, a prioritás a börtönrendszer javítása, az oktatáshoz való jog alkalmazása és a minőségi fejlesztés. Prioritás továbbra is, a nők kapnak mindezekben a tervekben. Végezetül, hadd mondjam el, hogy a diszkrimináció ellenes harc tovább folyik, például a csecsemőgyilkosság, és elsősorban a lány csecsemők gyilkosságának megelőzése érdekében. olyan projektekről van szó, amelyeknek a célja a női jogok jobb védelme. Előadó. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani kollégánknak, a bizottság képviselőjének, hogy ennyi részletet adott, és kérem a kollégákat a támogatásra. Köszönöm már az eddigi pozitív hozzájárulást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elmondom. A módosító határidők, határidő július 15-e 5 óra délután, a szavazásra pedig szeptember 2-án kerül a szakbizottságunkban sor. Ezzel a 12-es napi rendi pont végére értünk. Úgy gondolom, hogy eh, ebéd utánra halaszthatjuk az ülés folytatását. Köszönöm.